Tisztelt kollégák, javaslom, hogy kezdjük el az utolsó szakbizottsági ülésünket, a nyári szünet előtti utolsó ülésünket. Azokról beszélek, akik legalábbis remélem, hogy elmennek valóban nyári vakációra, és pihennek egy kicsit majd, hiszen ezt megérdemeltük. Nos, kérem, hogy mindenki Figyelje most már ide, és foglalkozunk a napi rendel. A Strasburgi rendkívülésen már elhangzott, hogy a kompromisszumos módosítókat fogjuk megvitatni, és Becker úr jelentés tervezetét a 4-es és a 9-es napi rendi pontokról van szó, tehát kezdeményezés a szociális vállalkozásért és Ezeket a pontokat szeptember 18-án fogjuk megvitatni, azért, hogy a kompromisszumokat kicsit jobban át lehessen gondolni, és ezen saját kezdeményezősű jelentéssel kapcsolatban így jobb kompromisszumokra lehessen jutni, ennek gondolom mindenki örül. Ezek után különböző módosítások lesznek, ami a többéves pénzügyi keret éves vizsgálatát, illetve 18-as pontról van szó. Erről ma délelőtt fogunk beszélni, vagy a szavazás előtt, vagy után, ezt majd meglátjuk az idő függvényében. Thomas Handel véleménytervezete a koncesziós szerződések odaítéléséről, ez a 20-as napi rendi pont, ez a szavazás után lehet majd. McIntyre asszony KKV-vel foglalkozó 11-es pontja, valamint a szóbeli kérdése irányuló benyújtás a 8-as pont előtt kerül majd megvitatásra, és ez egy konkrét pontja annak a globális megközelítésnek, amelyről majd utána foglalkozni fogunk. Gönc asszony 21-es napirende pontjáról délután a 17-es pont után fogunk beszélni. Így tehát eléggé megkevertük a napi rendet. Ezek után a titkárságunknak az a jó ötlete támad, hogy ezt a módosított napi rendet is kiadjuk önöknek, tehát ezek alapján valaki ellenzi ezt. Nem? Köszönöm szépen. Akkor tehát jönnek az elnök közleményei. Itt szeretném elmondani önöknek, hogy Ami Bestos asszony jelentését illeti, Berlinger úr jogi szakbizottsági menetrendje alapján ezen saját kezdeményezés véleményét elhalasztotta, és ennek függvényében tehát mi is elhalasztottuk a határidőket az előadó egyetértésével azért, hogy önöknek is nagyobb lehetőséget adjunk arra, hogy megfelelően indokolt válaszokat tudjunk összeállítani, és így sikeresek lehessünk. Tehát október 12-én délig lehet a módosítókat benyújtani. A szakbizottságban november 19-én lesz Strasbourgban egy rendkívüli ülésen erről a módosítók megvitatása. Tudom, hogy ezt nem szokták szeretni, de így a határidőken lehet optimizálni. Azért, hogy Bastos asszony jelentéséről december 6-án lehessen a szakbizottságban szavazni a mi szakbizottságunkban, és a regiben pedig majd az azt követő héten fognak róla szavazni. Második közlemény, ami a munkatársakkal kapcsolatos változásokat illeti, üdvözöljük Camélia Oaidát, aki most nincsen itt, hát sajnos, és Isabel Rianit, asszisztenset, akik július 1-től dolgoznak a titkárságunkon. gondolom, hogy Aida asszony hivatalosan Bozsica Matik helyére került, és elköszönünk Krisztina Willemsontól, aki szeptember 1-től fog távozni a titkárságunkból. Hát akkor minden jót. Most végül pedig köszönjük a, azt a támogatást és segítséget, amelyet ön a titkárságban végzett munkájával adott nekünk. Az ülésünket a webstreamingen is lehet követni, de ez gondolom senki számára sem újdonság. Harmadik napi rendi ponthoz értünk, megadom a szót az előadónknak, Danuta Jezlovjeckának saját kezdeményezésű jelentésről van szó, a szociális beruházásokról szóló megállapodás, mint a válságra adott válasz címmel. Előadó asszony, megadom a szót, hogy mutassa be nekünk a kompromisszumos módosítókat. Dzień dobry, dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja myślę, że to będzie najkrótszy punkt. Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon rövid napirendi pont lesz. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy 22 kompromisszumos módosítás született. Az jelentés tevőkkel a munkám valóban kiváló volt, és remélem, hogy ez majd bemutatkozik a szavazás során is. Nagyon szépen köszönöm. Mm, euh, je de votre... Kedves kollégáim, nem szeretnék visszaélni a, az idejükkel, de azok, akik a kompromisszumos módosítók kidolgozásakor nem vettek részt a munkában, jó lenne, hogy azok a kollégák is értesülhessenek arról, hogy a módosítóknak milyen főbelemei vannak, akik e munkában nem vettek részt. Kérném, ismertesse, mely pontokkal kapcsolatban folyt leginkább a vita, melyekhez ragaszkodik ön. Persze formalizmusból áll az életünk, ugye mindenki elmondja, hogy milyen csodálatos sedokkal dolgoztak, és hogy a kompromisszumos módosítók milyen jók, és hogy mindent elfogadnak, majd ha ez így van, akkor viszont nem érdemes, hogy itt legyünk. Jó magam mm, felé is intézem ezt ezt az üzenetet. Azt szeretném, hogyha a szakbizottsági üléseinken érdemben vitatnánk meg kérdést. Hadd adjam meg önnek vissza a szót, hogy két, három, négy, öt, akár nem feltétlenül 25 kompromisszumosról egy kicsit mérehatóbban is szóljon ön, hogy a kollégák tudják, hogy konkrétan milyen pontokra kell külön odafigyelniük. Köszönöm. Köszönöm szépen. A kompromisszumos módosítók 8%-át tartalmazzák az összes módosítónak, amit korábban benyújtottak. A kompromisszumok során a legtöbb javaslatot megpróbáltuk figyelembe venni, amit a kollégák nyújtottak be. Vannak olyan módosítók, amiket az eredeti szöveghez nyújtottak be, és igazából szerintem nincs szükség arra, hogy most ezeket felvázoljam részletesen, nincs szükség arra, hogy elmondjam részletekben, hogy hogyan jöttek létre a kompromisszumok. Azt elmondhatom, hogy voltak nehézségek, például a kompromisszum, az elkompromisszum, a szocialisták szerettek volna egy bizonyos javaslatot tenni. Ez a javaslat pedig egy nyilatkozatról szólt, amely véleményünk szerint kicsit nehezen lett volna megvalósítható a gyakorlatban. A szociáldemokraták azt szerették volna, hogyha bizonyos garanciák születtek volna arra, hogy megfelelő fizetéseket fognak kapni a munkavállalók, amelyel megfelelő életszínvonalat tudnak biztosítani. A mi javaslatunk egy kicsit másfajta volt. Mi ezt szerettük volna, hogyha a munkavállalók jó életszínvonalat élvezhetnek. Tudjuk, hogy bizonyos tagállamokban nincsenek minimál bér, nincs minimál bér, tehát ez még inkább bonyolította volna a helyzetet. A V kompromisszum kapcsán arról döntöttünk, hogy nem használjuk azt a mondatot, amely a nyugdíjakra utal. Azt mondtuk, hogy majd később foglalkozunk ezzel, amikor a fehér könyv került terítékre a nyugdíjakkal kapcsolatban. Tehát ezek a pontok voltak egy kicsit nehezebbek, de az ennyi jelentéstevőkkel együtt sikerült olyan kompromisszumokat létrehozni, ami mindenki számára kielégítő. Merci beaucoup, Monsieur Papadopoulos. Köszönöm, Papadopoulos úr. Asszony. First of all, allow me to eh, thank the... Köszönöm szépen, engedje meg, hogy Danuta Jablovieszkának és a az árnyék előadóknak is köszönetet mondjak, igen gyömöl volt az eszmecserénk, különösen a múlt héten Strasbourgban. A néppárt tagjai részéről igen pozitívan értékeljük a szocialisták részéről az eredményt, mert a néppárt most először elismeri, hogy a megszorító intézkedések nem elégségesek a költségvetési konszolidációhoz, és azt ki kell a szociális beruházásokkal egészíteni. 154-ből 22 kompromisszumos módosító született, azok közül üdvözöljük, hogy a szocialista véleményeket 8 módosítóban vette, figy vették figyelembe. A a D kompromisszumos módosítanál a fiskális konszolidációra helyeztük a hangsúlyt, mert ez még mindig prioritást képez amikor a szociális foglalkoztatás 2020-as stratégiában még nem elégséges a tagállamok többségében. Nagyon örülünk, hogy ez bekerült szó szerint a szövegbe. Az X módosítóban felhívjuk a tagállamokat arra, hogy egy szociális beruházási megállapodást, paktumot írjanak alá annak érdekében, hogy ellenőrizni tudják a szociális és oktatási céljait az Európa 2020-as stratégiának. A B módosítóban, kompromisszumos módosítóval kapcsolatban nagy volt a vita. Világos megfogalmazást szerettünk volna arról hallani, hogy a szociális kormányzás alatt mit értünk, erős felügyeletet és monitoring feladatok végrehajtását a 2020-as stratégia fényében. A V kompromisszumos módosítóban azt kérjük, hogy a gazdasági függőségi ráción rátán, ö, ö, rátát csökkentsük, hogy a néppárt által benyújtott ö, várható tartam is bekerüljön az anyagba és fenntartható munkahelyeket a nők és férfiak számára az N-ben. Aztán az U-ban a rugalmasság és a biztonság közötti egyensúlyt keressük, az R-ben pedig jobban szeretnénk megcélozni a munkahelyteremtő politikákat és a szociális biztonsági rendszereket hogy jobban kihangsúlyozzuk az eredetinél ennek fontosságát. A módosítók tekintetében mi a szocialisták részéről pozitívan kívánunk szavazni ezekről a módosító indítványokról. Még egyszer köszönöm szépen minden árnyék előadónak, az előadónak, az asszisztenseknek is, Jankusz úrnak is, a szocialisták titkárságáról. Köszönöm szépen. Valaki más kére még szót? A teremben kérdezi az elnök asszony. Nem, úgy tűnik, hogy nem. Akkor azt gondolom, hogy ezt a napi rendi pontot le is zárhatjuk. A szavazásra nem sokára, még délelőtt sor kerül. Most az ötös napi rendi pontra térünk át, és azonnal megadom a szót Emer Costellónak a módosítók, eh, módosítások megvitatására. A 2011. évi uniós jelentés a politikák fejlesztési célú koherenciájáról. asszony, öné a szó. Thank you very much, Chairperson. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Igen, benyújtottuk a a második itteni a Brüsszelben a tervezetet. Viszonylag gyorsan hoztuk ezt létre, és tudom, hogy a kollégáknak nagyon kevés idejük volt arra, hogy módosítókat nyújtsanak be. A módosítóim, amiket benyújtottam, azok elérhetőek, és köszönöm a kollégáknak is a módosítóikat, és ezek tényleg sokkal jobban erősítik a jelentés tervezetet örömmel fogadtam el a módosítóikat. A módosítók hangsúlyozzák a szociális aspektusát a politikai koherenciának, például az esélyegyenlőség, a migráns munkavállalók, és szeretnénk megerősíteni a szociális záradékokat is, amelyeket szeretnénk eh, eh, mely szeretnék felhívni a figyelmet, szeretnénk a szolidaritást elérni a munkaerőpiacon, szeretnénk a szociális dömpinget elkerülni. Összességében úgy gondolom, hogy a benyújtott módosítók erősítik az eredeti véleményt, és örömmel fogadtam el ezeket a módosítókat. Szerintem nagyon fontos ez a lépés, és nagyon fontos az, hogy a Szociális és Munkaügyi Szakbizottság egy nagyon erős véleményt fogalmazzon meg a politikák koherenciáját illetőleg. Úgy vélem, hogy nagyon sok munka el még itt előttünk az Európai Unióban, sokat kell még elérnünk ahhoz, hogy valóban megvalósuljanak a Maastrichti szerződés 92-es nagyon törő célkötőzései, Szeretnék egy dolgot mondani a szavazólistával kapcsolatban. Ha jól tudom, van egy olyan javaslat, hogy a binding, a kötelező szót, ezt eltávolítsuk innen a véleményből, de én úgy gondolom, hogy a munkaügyi szakbizottság elképzelése az az volt, hogy egy erős véleményt fogalmazzunk meg, és kötelező érvényű rendelkezéseket fogalmazzunk meg, és ezért sajnálattal veszem azt tudomásról, hogy a binding, tehát a kötelező szót szeretnék kivenni a szövegből. Én nem támogatnám ezt a javaslatot, hogy töröljük a binding, vagyis kötelező szót, mert ezáltal gyengítjük a véleményt, és nagyon fontos, hogy a szociális és munkaügyi szakbizottság erős jelzést küldjön. Köszönöm. Köszönöm. Szeretne valaki hozzászólni? Nem. Ebben az esetben lezárhatjuk ezt a kérdést, ezt a napi rendi pontot. Ez erről a pontról majd később fogunk szavazni. Hatos napi rendi pont. A kompromisszumos módosítókat fogjuk most megvizsgálni. McIntyre asszony egyetérti azzal, hogy megfordítsuk a sorrendet. Tehát először a szóbeli kérdéssel kezdjük, utána az állásfoglalásra, indít, állásfoglalásra irányuló indítvány, és utána ön következik. Tehát először a szóbeli kérdést fogjuk megvitatni. Ez a hetes napi rendi pont. szóbeli választ igénylő kérdés, amelyet amelyet az ITRE szakbizottságban végzett munka mentén akartuk kidolgozni, azért, hogy biztosíthassuk azt, hogy a mi ö, szakbizottsági kérdéseinket megfelelően figyelembe vegyék. Erre még mindenki emlékezhet. Ami magát a kérdést illeti, a hetes napi rendi pontban. A vita legnagyobb része arra vonatkozott, hogy hogyan lehet megszervezni azon struktúrákat, amelyek segítségével a kis és középvállalkozások, valamint a mikrovállalkozások részt vehetnek a szociális párbeszédben és annak felépítésében. Néhány kolléga azt kívánta, hogy ne legyen túlságosan kötelező jellegű az ilyen jellegű részvétel, és azt gondolom, hogy erre vonatkozóan megfelelő megfogalmazást sikerült találnunk, amely mindenki számára kielégítő. Ennek én örülök, és köszönet a kollégáknak ezért. Szeretne -e valaki hozzászólni a szóbeli választigénő kérdése kapcsolatban? Ha nem, akkor majd később fogunk erről szavazni. Most pedig akkor áttérhetünk a... Bocsánat. Javítja magát az előadó. Akkor most a kompromisszumos módosítót magára az állásfoglalásra irányulván fogjuk megvitatni. Van egy jogi referencia vagy hivatkozás, amelyre nem volt különösebb probléma. A második kompromisszum tárgya az a kérdés, hogy hogyan lehet megfelelően ö, részletezni egyrészt a munkavállalók védelmét, másrészt pedig figyelembe venni a higiéniával és a munkahelyi biztonsággal kapcsolatos kérdéseket. A C kompromisszumban negyedik bekezdés, több módosító is van, amit figyelembe kellett vennünk. Azt kellett eldönteni, hogy mit várunk a bizottságtól a nemzeti tesztekkel kapcsolatban. Többen aggódtak, gondolom a szubszidiaritás elvének betartása szempontjából, amiatt, hogy a bizottság túlságosan ö, beleavatkozik a tagállamok munkájába ezen a területen. Tehát egyetemen ki akartuk mondani, hogy a bizottságnak ö, ösztönző szerepe lesz a nemzeti tesztekkel kapcsolatban, de nem egy ö, szisztematikus ö, szabvány kidolgozásáról van szó, amelyet mindig tiszteletben kellene tartaniuk. Ami a D kom, ö, kompromisszumot illeti, ez három kolléga tollából származott. Egyebek között arra vonatkozott, hogy ö, hogyan lehet ö, összeegyeztetni az európai jogalkotást, vagy jogszabályokat, nem szabad, hogy ez az aggály túlságosan nagy terhet rójon administratív terhet a vállalatokra, de ugyanakkor meg kell, hogy feleljen a, az ILO elvárásainak. Megint csak sikerült szociáldemokrata kompromisszumot, bocsánat, európai kompromisszumot találnunk, ami azt jelenti, hogy Hát egy kicsit felvizeztük ezt, de tartjuk az ILO célkitűzéseit egyrészt, másrészt pedig sikerült bevenni Philip Boulan elvárását vagy aggodalmát a szövegbe, költségvetési előadóként hangoztatta ő azt, hogy ki kell emelni az európai szociális címke jelentőségét. Ami pedig a következő kompromisszumot illeti, itt az a kérdés, hogy hogyan lehet szisztematikus jelleggel, avagy sem, felbontani az administratív terheket, megfelelő egyensúlyt sikerült itt találnunk és emlékeztetni az alapvető jogok védelmére, ami a KKV-kben dolgozó munkavállalókat illeti. Ami a hatodik és utolsó módosítót illeti, különböző frakcióból adták be ezt a módosítót, és sikerült itt kidolgozni azt a szintet, amelyen ezen struktúrákban a részvételt biztosítani kell, és emlékeztetünk egyben a szociális partnerek szerepére is. Szeretné-e valaki, szeretne -e valaki hozzászólni a módosítók szerzői közül, vagy más képviselő? Nem? Akkor tehát később fogunk erről szavazni. Elnézést. Jezlevlecka asszony. Tak, ja chciałam zapytać... Mm, Köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem. A négyes módosítás szerzőjének, amikor is a duális, a kettős fogla, foglalkoztatásról, illetve a, beszélnek, illetve a hatos módosítóban a, arról beszélnek, hogy a nők nem vannak olyan gyakran oda a munkában, mint a férfiak vannak, ezzel kapcsolatban tanulmányok van-e valami hiteles forrás, ahonnan az az információ származik? Euh, Jezlovecka, asszony, melyik bekezdésre vonatkozott a kérdése? Papravka csvárta. A négyes módosítóról van szó, Steinbrück úrtól, és a hatos hírs asszony tollából, és a négyes esetében azt állítják, hogy a KKV-k esetében megvan az esély arra, hogy a kettős oktatást, foglalkoztatást elő tudják segíteni. A w poprawce szóstej. A hatos módosítónál pedig Nagyja Hirsch asszony a következőt javasolja. Azt mondja, hogy a nők, akik arról döntenek, hogy saját üzletet, vállalkozást indítanak be, azok kevésbé vannak kudarcok, mint a férfiak. A kérdés az lenne, hogy van-e ezzel kapcsolatban hiteles forrás. Tehát Euh, Madame McIntyre. McIntyre asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a kompromisszumokért. A már bevett módosítókon túlmenően az ECR, az E és az F kompromisszumokat is támogatja, ezt akartam csak elmondani. Elnök, köszönöm szépen. Más valaki szeretne hozzászólni? Benyon úr. Um, yes, it's been quite a, a long road to uh, come up with hosszú vezetett a kompromisszumosokig, de általában jóknak nevezhetők ezek a módosítók. Széles körű kompromisszumot sikerült sok kompromisszumos módosítóval kapcsolatban a frakciók között kialakítani. Egy kompromisszumost nem tudunk ö, ö, támogatni, ez pedig az I módosító. Elnézést kérek, én már azt hittem, hogy a jelentésről. Á, én azt hittem, hogy itt most a szóbeli kérdésről beszélünk, mert én azzal kapcsolatban szerettem volna szólni. Én úgy gondolom, hogy a hatos módosító az én jelentésemre vonatkozott, nem az önére, úgyhogy szerintem egy kicsit itt most fél, egymás mellett beszélünk el, elnök asszony. Valóban én ö, mm, cseréltem föl a napirendi pontokat ö, McIntyre asszony és az én jelentésem között. Elnézést kérek, hogyha itt most ö, párhuzamosan szólunk, de mi most a szóbeli kérdésről és az állásfoglalás tervezetről ö, tárgyalunk, még McIntyre asszony ö, jelentése előtt itt KKV-król. A szóbeli kérdésekkel kapcsolatban minden módosítót támogatni tudunk, de ö, a másik témában nem. Én a hatos módosítóról beszéltem. Elnézést. Elnök asszony. azzal zárnám le, hogy senki más nem kér más szót, tehát ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban lezártuk eh, a napirendi pontunkat, és mindjárt fogunk szavazni is róla. De még mielőtt így járnánk el, két napirendi pontot megvizsgálunk, és ezek közül az első McIntyre asszony módosító indítványainak eh, vizsgálata, amelyel kapcsolatban Jászlóviecka asszony már szót kér, de most azért McIntyre asszonynak adnám vissza a szót, hogy világosan tárja elénk részletekben a kompromisszumos módosítóit, amely vélemény az ITRE bizottság jelentéséről a kis- és középvállalkozások versenyképesség és üzleti lehetőségek címet viseli. Okay, thank you, Madam Chairman. Um, well, first of all... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani minden árnyék jelentéstevőnek, az elképzeléseikért, a jó együttműködésért, és örülök annak, hogy sikerült ilyen sok kompromisszumot eh, elérnünk. A titkárságnak eh, is köszönhető ez, hiszen eh, tényleg nagyon utolsó pillanatban történt minden, és ezt nagyra értékelem. A 44-es és a 60-as módosítóimat visszakívánom vonni. Ez a két módosító tehát visszavonásra kerül. Úgy gondolom, hogy Rignár, Rigner asszony az egyes és a kettes módosítókat fogja visszavonni, amit én nagyra értékelek. Hadd mondjam el, hogy ennek azok a... Nem az, hogy nem értek ezekkel együtt, egyet, itt csak arra van szó, hogy a véleményben nincsenek preambulum bekezdések, olyan ilyen, és úgy gondolom, hogy megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk a teljes jelentésben, tehát hogyha ezeket vissza tudnák vonni, akkor az nagyon jó lenne. 62 módosítóval indultunk, és végül 12 kompromisszum született. Összességében szerintem mindenki egyetért a fő célokkal és javaslatokkal. A véleményben az a jó, hogy nagyon kis szöveggel indulunk, és azt láthatjuk, hogy a bekezdésekbe be tudjuk illeszteni azokat az elképzeléseket, amelyek fontosak a frakciók számára. Összességében én nem hiszem azt, hogy a kiinduló pont megváltozott volna, de voltak olyan pontok, amelyek bekerültek. Például gondoskodtunk arról, hogy az egészséget és a biztonságot beleillesszük, tehát szeretnénk csökkenteni a administratív terheket, de nem szeretnénk veszélybe sorolni ezzel, sodorni ezáltal a munkavállalókat sem. Ezen kívül külön kiemeltük a női vállalkozókat. A hatos módosítás kapcsán például beillesztettük beillesztettünk egy olyan bekezdést, amelyen segíthetünk a női vállalkozásoknak, viszont nem vettük azt bele, hogy a nők nem vallanak olyan gyakran kudarcot, mint a férfiak vállalkozóként. Schröder asszony kérésére beillesztettük a határokon átnyúló szolgáltatások, illetve az egyablakos megoldások lehetőségét a szociális partnerek számára. Tudom, hogy Söder asszony számára ez nagyon fontos. Azt is tudom, hogy Benjen úr nem ért egyet az egyik módosítóval, de nagyon hálás vagyok azért, amiért ilyen széles körül volt az együttműködés a frakciók között. A legtöbb kompromisszumot támogatja minden egyes frakció, tehát még egyszer szeretnék köszönetet mondani ezért. Merci. Donc, uh... Köszönöm szépen. Jezlovecka asszony. nem tudom, hogy Schröter asszony, és kik voltak a módosító szerzői? Steindők asszony. Igen, és Hirsch asszony. Regner asszony szeretne válaszolni? Egészen röviden szeretném hangsúlyozni és megismételni azt, mert McIntyre asszony is elmondott, a tárgyalásaink során az árnyékjelentéstevők között nagyon különböző álláspontok voltak. Egyrésztről a nagy súlypont, a KKV-k, illetve a bürokratikus terhek ö, csökkentése, ez volt a súly, fő súlypont. Másrészt viszont ott volt az én nagy aggályom, hogy ha beszélünk erről, akkor lehet, hogy kicsit csökkennek a biztonsági előírások, az egészségügyi előírások a munkavállalók számára. Sikerült ezeket a félreértéseket elkerülni, sikerült közös célokat megfogalmazni, és ez látszódik a kompromisszumokban is. Tehát valóban az a célunk, hogy a KKV-k számára megkönnyítsük az életet, hogy sikeresek lehessenek, és eh, tényleg eh, a bürokratikus terhek eh, valóban csökkenjenek számukra, viszont másrésztről, és ez nagyon fontos volt, és ez egy vörös fonalként látható, azt szerettük volna, hogyha nem egy eh, fajta golden platingről legyen szó, amikor a munkavédelemről beszélünk, hanem tényleg megfogalmazzunk alapvető normákat, és eh, a két dolog ne legyen egymással ellentétes. És ebben a szellemben a jelenlegi kompromisszumok lehet, hogy kicsit későn jöttek eh, létre, de tényleg eh, ezt a konstruktív akaratot fejezik ki, amit mindenki támogatni tudott. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Köszönöm szépen. Más valaki szeretne hozzászólni? Jezlovecka asszony. Köszönöm, elnök asszony. Magyarázatot kértem az A kompromisszumról és a négyes módosítóról. Ez a kettős képzés elősegítése, szakmai képzés elősegítése bizonyos szakmákban. Nem tudom, hogy mi ez a kettős ö, szakmai képzés. Ezt valaki el tudná nekem magyarázni? Bei der dualen Berufsausbildung handelt es sich a kettős képzésnél egy olyan rendszerre van szó, ami rendkívül sikeres Európában, tehát a kötelező iskola befejezése után meg, meg a lehetőség arra, hogy párhuzamosan a szakképző intézményben is tanuljon valaki, és valahol egy munkavállalónál pedig kitanulja a szakmát. Tehát egy olyan rendszerről van szó, amely főként Németországban, Ausztriában, de akár más országokban, egy kicsit más formában, például Hollandiában is létezik. Tehát eh, nagyon gyakorlatias ez a képzés, hiszen a cégek maguk fogalmazzák azt meg, hogy milyen fajta ismeretekre van szükségük, ezt továbbadják a fiataloknak, tehát a eh, iskolai tanulmányaik a fiataloknak alá vannak támasztva a gyakorlati oktatással és A legkisebb munkanélküliség pont ezekben az országokban van, és itt a, az oktatást igazítják a munkapiaci elvárásokhoz is. Természetesen most az a helyzet, hogy nem csak Barózó a bizottság elnöke, hanem mások is megvizsgálják azt, hogy ezt a lehető legjobb gyakorlatot hogyan lehet átvinni ezt mindig persze ki kell igazítani az adott ország igényeihez, helyzetéhez, és tudjuk, hogy minden egyes európai országban másfajta rendszerek léteznek, de mindenképpen ezt a pozitív aspektust szerettük volna kifejezni. Bien, alors je pense que Madame Jazlowiecka... Rendben. Azt gondolom, hogy Jazlowiecka hogy megfelelő választ kapott. Köszönöm, köszönöm ezt a magyarázatot a kettős képzésről. Értjük, hogy ez egy elméleti és gyakorlati képzést köt össze, csak nem voltam biztos abban, hogy ez a kettős oktatási rendszer, mint olyan, mit jelentett itt, de most már a magyarázatok után ezt megértettem, köszönöm szépen. Valóban ilyen rendszerek talán minden tagállamban léteznek, csak maga a megfogalmazás volt számomra nem eléggé egyértelmű. Köszönöm. Elnök, kiváló, láthatják, hogy van haszna annak, hogy a szakbizottságban viták lefolytassunk, mert így előre tudunk lépni, és az adott területet jobban meg tudjuk ismerni nemzeti szinten is. Azt gondolom, hogy ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk. McIntyre asszony szeretne még hozzászólni? Nem, rendben. Akkor 10 órakor kezdjük el a szavazást, ahogy azt eredetileg is terveztük, és ahogy arról tájékoztattuk a képviselőket. De mivel van még 10 percünk, kihasználom ezt a rendelkezésre álló időt arra, hogy a tervezetnek megfelelően bemutassam önöknek a vélemény tervezetet, amelynek én vagyok az előadója. A pénzügyi keretről, a több éves pénzügyi keretről ezen jelentés természetesen a Költségvetési Szakbizottság felé irányul, és ha fogalmazhatok így, horizontálisan beékelődik a többi jogalkotási anyagba, amelyel kapcsolatban illetékesek vagyunk. Kósa úr jelentéséről van szó, Morán Sártyi asszony jelentéséről, a az Európai Szociális Alappal kapcsolatban. Steinrück asszony jelentése a szociális kezdeményezésről és Harkin asszony jelentése az globalizációs kiigazítási alappal kapcsolatban. Ha jól tudom, akkor nem feledkeztem meg senkiről. Bizonyos kontextusba szeretném helyezni a véleményt, emlékeztetve arra, hogy mit is jelent a szociálpolitika az európai költségvetési stratégiában egyrészt hozzájárulást képez a makrogazdasági egyensúlytalanságok csökkentéséhez, ezzel lehet alátámasztani egy kontraciklikus rendszert, másrészt pedig az Európa 2020-as stratégiák céljait kívánja szolgálni. Ez a több éves pénzügyi keret, tudjuk, hogy az öt célból három a mi szakterületünkbe tartozó cél. Egy jól irányított, jól végrehajtott szociálpolitika céljait képezi e három cél. Az egyik erőteljes javaslatát vizsgáltuk meg a makrogazdasági feltételrendszerrel hm, keresztül, amely esetleg szankcionálná a szolidaritás uniós alapelve ellen valónak találva ezt. Úgy gondolom, hogy nem javasoljuk azt, hogy a területek közötti egyenlőséget és a tagállamok felelősséget nem lehet így szankcionálni. Ez nem megfelelő szankcionálás. Így. Arra is emlékeztetnék, hogy mennyire fontos ezen szociálpolitika a tekintetben, hogy strukturális kihívásoknak sikerüljön megfelelnünk az EU-ban, akár a munkanélküliségre gondolok, tartós munkanélküliségre, akár a szegénység elleni küzdelemre. Azt javaslom, hogy újra hangsúlyozzuk ki, mert ez még mindig nem igazán erősödik meg sem a bizottságban, sem másod, hogy a kilences cikk a horizontális szociálpolitikai ö, kompetencia ö, mindenképpen erős küldetése kell, hogy legyen a, ö, a munkánknak. A százalékos arányokhoz nagyon ragaszkodunk, Morán Sártyé asszony és Kósa Ádám úr jelentésében és véleményében is kihangsúlyoztuk már ezt. Először a 25% az ESZA-ban, valamint a 20% a társadalmi befogadás erősítésére és a szegénység elleni küzdelemre előirányozva, ugye? módosítottuk a címet, hogy a megkülönböztetés mentesség is szerepeljen e, ö, kitételben, viszont elfben mindenképpen azt gondolom, hogy meg tudjuk erősíteni még egyszer, hogy erről van szó. Aztán megerősítjük azt is véleménytervezetemben, hogy hogyan kell támogatni a tagállamokat amikor arra szükség van, és a terepen dolgozó szerepek, szereplőket az administratív kapacitások kiépítésében. Ez egy fogós kérdés, hiszen az ESA valamint az európai alapok nem válthatják ki magát a nemzeti adminisztrációt, de Látjuk, hogy ahol az alapokat jól használják föl, az olyan országokban történik, ahol már ö, jól bevált ö, szakpolitikák működnek, és azon országok, ahol nem foglalkoznak ezen aspektusokkal, ott egy olyan ördögi kör alakul ki, ahol a korrupció is megveti lábát, mi viszont nem szeretnénk, hogy ezen alapokat rosszul alkalmazzák. Ahhoz, hogy jól alkalmazzák, jól használják föl az alapokat, ott a kapacitásokat, administratív kapacitásokat erősíteni kell. Steinbrück asszony utalt arra egyrészt, hogy szükséges koordinálni a, a szociálpolitikákat, arra is ki kell térnünk a negyedik aspektusban, a fiatalok aspektusában, hogy egy jelentős mm, pénzügyi keretet alokáljanak a fiatalok politikája támogatásának ifjúsági politikák támogatásának. Arra is emlékeztetnék, hogy Harkin asszony jelentése az ESZÁ-ról ugye megszületett, és az általános iránymutatásokat kívánok itt megerősíteni, mely szerint a e, globalizációs e, e, alkalmazkodási alapból egy általánosabb megközelítést kívánunk támogatni az átszervezések területére gondolok itt most. Azt is megkívánom erősíteni, hogy szeretnénk, hogy egy olyan a legszegényebbeket megcélzó élelmiszersegélyek programját megkívánjuk erősíteni. Tudjuk, hogy milyen abszurd jogi helyzetben vagyunk, ahol statisztikák, statisztikák után ö, ö, látjuk, hogy egyre több szegény van Európában, és egyre hiányosabb a rendszer, akár még élelmiszer hiányt is, élelmezési hiányt is tapasztalunk a legszegényebbeknél, ugyanakkor pedig megkívánja a bizottság szüntetni azt a programot, ahol a legszegényebbeknek nyújtott élelmiszer segélyen keresztül ezen hiányosságokat lehetne orvosolni. A bizottság határozata vezetett ugyan ehhez a helyzethez, ezt tudom, de mégiscsak időben van egy kis eltérés. Miért? mert mi most a pénzügyi kilátásokról tárgyalunk, a több éves pénzügyi keretről, és az állásfoglalásunkat követően a, úgy tűnik, hogy a bizottság visszakíván lépni, úgy tűnik, hogy szeptember végén, október elején kívánja azt megtenni, azután az új jogalapról kell majd tárgyalnunk, a tanácssal megállapodásra kell jutnunk, és valahol mégis a több éves pénzügyi keretről a tárgyalásokat még az év vége előtt le kell zárnunk. Érthető tehát, hogy miért hangsúlyozzuk ki ezt a pontot ilyen jelentősen. Tudom, hogy Schröter asszony nem ért velem egyet ebben a kérdésben, de mégis úgy gondolom, hogy ki kell dolgozni, és meg kell állapodni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, mert jelentős aspektusról van szó. A parlamenti képviselőket a nyomonkövetési bizottságban igenis képviseltetni kell. Ez a nyomonkövetési bizottság ugyanis azért áll föl, hogy az NGO-kat és a terepen dolgozó szereplőket képviseljék. A jogalkotó szerepe viszont szerintem nem csak az, hogy az elefánt tornyában ücsörögjen, mi vagyunk a legjobb ö, ügyvédjei ö, ezen politikának, és átláthatóvá kívánjuk tenni a szakpolitikákat. A, nyomon, a nyomonkövetési ö, bizottságban nem jogalkotói szerepet kívánok biztosítani a parlamenti képviselőknek, hanem megfigyelői státuszért szólok. Persze a német aspektusokat kívánja Schröter asszony itt megjeleníteni, de itt egy olyan javaslatról van szó, amelyet szerintem érdemes mérehatóban kidolgoznunk, és remélem, hogy ezen az alapon megállapodásra tudunk jutni minnyáján. Utolsó aspektusként a jelenlegi költségvetési tárgyalások fényében az ügynökségekről is szólnunk kell, mert tudjuk, tapasztalatunkból tudjuk, hogy a mi szakértelmünk mennyire fontos, hogyha az érveinket világosan akarjuk hallatni, különösen, hogyha azokról az érvekről van szó, amelyeket egyre inkább hallunk a pénzügyi ö, szféra ö, oldaláról. Ennyit szerettem volna a ö, tervezetemben ö, kiemelni, és valamit még elmondanék. A jogi aspektusok arra késztetnek, hogy szintén utaljak egy olyan módosításra, amelyet úgy gondolom, hogy az intézményközi megállapodás tervezetébe kell beillesztenünk az, a, a költségvetési együttműködésben, ami az európai ö, globalizációs alkalmazkodási alapjövőjét illeti. Ezt azért szeretném ezt a módosítót szerepeltetni, mert a mi véleményünk jövőbe mutató az alappal kapcsolatban. Elnézést kérek, hogy hosszasan szóltam, de így megsporoltam önöknek, hogy elolvassák a véleménytervezetemet. A aspektusokról szerettem volna szólni, most pedig megnyitom a vitát. Ugye mindenki úgy gondolja, hogy minden rendben, senki nem ö, terjesztett be módosítót, senki nem kér szót, nagyszerű. Akkor, ha ez így van, akkor persze majd ö, az írásos eljárásban lesz még lehetőség erre, július 18-án délig lehet a módosítókat írásban beterjeszteni, hogyha minden rendben, elvben, akkor megvizsgáljuk, megvizsgáljuk 6-án a módosítókat, szeptember 6-án, és 17-én megvitatjuk, 18-án pedig megszavazzuk. Most akkor vissza is térnénk az elektronikus szavazásra, javaslom, hogy először a 12-es pontról szavazzunk, amely a szóbeli kérdés és az állásfoglalásra eh, irányuló indítvány a kis és középvállalatokról. Est-ce que, tout, est-ce que tout le monde euh, a sa carte Mindenkinél itt van a szavazókártyája? Madam Chairman, uh, eh, Madam McIntyre, can I just put in a request? McIntyre asszony, kérném, hogy eh, a szavazólista sorrendjében szavazzunk. Elnök, ez utolsó pillanatban felmerült ötlet, de azért még egyszer elismétlem, hogy egyértelműek legyenek a dolgok. McIntyre asszony kérésére az eredetileg tervezett sorrendben szavazunk, tehát Először a 11-es napi rendi pontról. Vélemény tervezett McIntyre asszony részéről, a KKV-kről, a foglalkoztatásügyi szakbizottság felé. Egyes bekezdés, egyes módosító, Regner asszony visszavonta a módosítóját és a kettest is. Jön az A kompromisszum, 5 frakció nyújtotta be, mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító B mód, kompromisszum, ugyanaz az öt frakció mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosító Schröter mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 12-es módosító Schröter mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Harmas bekezdés, kompromisszumos módosító négy frakció részéről McIntyre igazam van? Tehát C kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. És öt frakció nyújtotta ezt be. Elnézést! Még mindig a hármas bekezdésről második kompromisszum, ez az E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tegner asszony. Hogyha a D kompromisszumról beszélünk, akkor szeretnék egy szóbeli módosítót benyújtani ezzel kapcsolatban. Erről az előadóval beszéltem. Az often helyett a can szót szeretném, hogyha a dékompromisszumban használnánk. Hogy... Can you tell me a bit more about it? Ezt egy kicsit részletezném, mondja az elnök, mert nem látom a szövegben ezt. Unless health and safety protection for worker, workers recognize, however, that administrative burdens and financial risk often result in stress and other can result. Tehát can result legyen a szövegben. Tehát egy kicsit ö, gyengítünk a kompromisszumon. Rendben. Nos, ezek alapján a hármas bekezdés után, tehát a D kompromisszumról a szóbeli módosítóval ellenzi valaki a szóbeli módosítót? Ellenzi valaki a szóbeli módosítót? Nem. Akkor D kompromisszumról így módosítva szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, a zöldek ellene szavaztak. a hármas bekezdés után jön a 21-es módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es Paul Murphy mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as okafogyott, 24-es Paul Murphy mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös okafogyott, 26-osról szavazunk, Pupakis mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es bekezdés, 27-es módosító Schröter, két részben szavazunk róla, elnézést, okafogyottá vált, tehát akkor a 28-as McIntyre módosítóról szavazunk. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes bekezdés után 29-es módosító. Mm, okafogyott. 23-ast elfogadták, de a 23-as okafogyott, akkor ő is okafogyott. Nos, akkor marad a 30-as módosító, Manescu mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum három frakció részéről mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös bekezdés 34-es módosító, szóbeli módosítóval az ECR részéről. Előadó. Van-e valaki, aki ezt ellenzi a szóbelit? Nem? Akkor a 34-esről így módosítva szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nem? Ellenőrizzük. Ellenőrizzük az így módosított 34-est. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. 21-en mellette, 14-en ellene, egyértelműen elfogadtuk. 33-as Regner Steinrück, kompatibilis meg, ö, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, igen, elutasítottuk. 35-ös kukafogyott, utána a módosítók okafogyottak, tehát jön a G kompromisszum a hatos bekezdésre, négy frakció mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. K kompromisszum, öt frakció, négy frakció mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 43-as módosító. Több liberális kolléga mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-est visszavonták. Tehát a hetes bekezdésben a H kompromisszum három frakció mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. L kompromisszum négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas bekezdésben i kompromisszum mell- két, kom- két frakció mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 52-es Régner Steinrück mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 53-as Rötter mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfűzzük az 53-ast. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 19-en mellette, 16-an ellene. Elfogadtuk. 9-es bekezdés J kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 59-es Becker mellette. Ellene. Mellette? Ki van mellette? ellene, tartózkodás elfogadtuk. 60-ast visszavonták. A 9-es bekezdés után, tehát 61-es hírs két részben szavazunk róla az ECR, tehát az előadó kérésére. Az egész szavagról a while still maintaining the European social model nélkül szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ki akarja az európai szociális modellt támogatni, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, többségben támogatjuk ezt a szociális modellt Európában. Nos, jön az 54-es Schröter módosító, amely okafogyottá vált, hiszen az elkompromisszum már kitért rá. Most tehát az egész jelentésről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32-en mellene, mellette, négyen ellene, egy tartózkodás. Ta- gratulálunk az előadónak. Et Akkor most áttérünk a második szavazásra délelőtt. A 12-es pontról szavazunk. Előbb a szóbeli kérdésről szavazunk. A KKV-kra háruló szabályozási terhek minimálisra csökkentésének vonatkozásai. Egyes kérdés. Kettes módosító benyom mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Hármas rötter mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Négyes módosító, McIntyre asszony, itt külön szavazásra kerül sor, ah, és egy szóból egy módosító. Az első részről szavazunk. Első rész. Would the Commission agree that egészen EU legislation respected ig? A szóbeli módosít, amit én javaslok, az úgy lenne, hogy a relatively szót töröljük. Őri úr, tessék. A hármas módosítóka fogyottá vált, és az én papíromon azt olvasom, hogy az egyes módosító akkor válik okafogyottá, hogyha a hármas módosítót elfogadjuk, viszont az egyesről nem szavaztunk. Lehet, hogy nem ugyanarról a szavazó listáról beszélünk, de én azt olvasom, az egyes módosító megjegyzésével, hogy az okafogyott, hogyha a kettest elfogadjuk, és a hármassal kompatibilis. Viszont mivel okafogyottá vált a kettessel, amelyről ugye szavaztunk, most már nem szavazhatunk róla még egyszer, mert ha a kettes módosító elfogadásával okafogyottá vált, akkor most már ugye a kettes felette áll az előzőnek, ezért most folytatjuk tovább a szavazást, úgy, ahogy én elmondtam, az a négyes módosító, McIntyre módosító első részéről szavazunk. Ki szavaz mellette az első résznek? Elnézést. Mellette? Ellene? Kitartózkodik. Ezt az első részt elfogadtuk. Most a szöveg további részéről szavazunk mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Aztán az egyes kérdést követően ötös módosítás Rötter asszonytól ott is külön szavazást kértek. A teljes szövegről szavazunk with particle attention transnational services provision nélkül. Első részről szavazunk. How will the Commission ensure egészen a single marketing mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Kiszavaz amellett, hogy beillesszük-e szavakat, ellene tartózkodik elfogadva. Kettes kérdés. A kompromisszum négy frakcióból mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Most szavazunk a hármas kérdésről, McIntyre 9-es módosító mellette, ellenem, már nem szavaznak? Kilences módosító mellette, még egyszer. Kilences módosítóról szavazunk. Kilences módosító mellette. Ki szavaz a kilences módosító mellett? Ellene? Hát itt most nem mennek igazán flottul a dolgok, úgyhogy elektronikusan szavazunk, így majd mindenki ö, koncentrálni tud a szavazásra. a elektronikusan szavazzunk, akkor minden világos lesz. A kilences módosítóról elektronikusan szavazunk. Ezt mondom én, valahol itt nem mennek a dolgok igazán flottul. A kilences módosítóról szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 11-en ellene, egy tartózkodás mellett a 9-es módosítót McIntyre asszony tollából elfogadtuk. Most áttérünk a négyes kérdésre, Tízes módosító McIntyre asszonytól. Azt kell, hogy mondjam, hogy az előadó ellene van. Mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. Most a teljes szöveget, ö, ö, teljes szövegről fogunk szavazni. Ellenőrizzük, rendben, akkor ellenőrizzük. A tízes módosítóról ellenőrizzük a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Sajnálom, most már túl későn, mondja az elnök 37 szavazókártyából 36-an éltek jogokkal, 6-an mellette, 30-an ellene szavaztak. Én úgy vélem, hogy elutasították ezt a ö, módosítót. Most a szövegről elektronikusan szavazunk, a szöveg egészéről. Bien, alors. Köszönöm szépen. Lezárom a szavazást. A szóbeli kérdést elfogadtuk 35 szavazattal, nulla mellette, és ketten tartózkodtak. Hogy senkinek ne legyen az a benyomása, hogy az előadó nem tudta, hogy merre jár, és úszott volna a szavazás során. Én a 9-es módosítóról, McIntyre asszony tollából szóló módosítóról hadd mondjam el, hogy nem volt értelme, hogy szavazzunk a 9-es módosítóról, és visszavontuk a jegyzőkönyvből is, mert nyelvi jellegű módosító volt ez, ezért nem is szavaztunk a kilencesről, és a jelentéstevő nem is jelezte, hogy mellette vagy ellene szavazna-e. Most már áttérünk az négyes módosítóra Sötter asszony mellette ellenne, második bekezdés ötös mekintájra mellette ellenne tartózkodik elutasítva. Hatos módosító Kreuzmann úr mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Hetes módosító Benya úr mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Hármas bekezdés, B kompromisszumos, hat ö, ö, frakciótól mellette ellene tartózkodik elfogadva. Most tízes módosító, szóbeli módosítóval senki nincs ellene, a szóbeli módosítónak mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Most négyes paragrafus, C kompromisszum, négy frakciótól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Krisztensen úr, mellette van a C kompromisszumosnak az állásfoglalási indítványja kapcsolatban? A C kompromisszumosról szavaztunk, és nem utaltam rá, de gondolom mindenki egyetért azzal, hogy szóbeli módosító, valahol a however-t kihúztuk, amelyet a liberális párt kért, frakció kért. Ötös bekezdés, 14-es módosító McIntyre asszonytól. Itt az ötös törlését kéri mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 16-os módosin Kreuzmann Benyon mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 15-ös módosító Benyon mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 17-es Dardenor mellette ellene tartózkodik, elutas- elfogadva. 5-ös bekezdés 18-as módosító okafogyott, 6-os bekezdés, 20-as módosító Benya úr szóbeli módosítóval, amely behelyettesíti a loweringet az adaptationnel. Senki nincs ellene a szóbeli módosítónak, akkor mellette ellene tartózkodik elfogadva. A hatos után 21-es módosító Christensen Ludvigson két részben a teljes szövegről, az offering financial incentives nélkül mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Ki van mellett az offering financial incentives beillesztésének, ellene tartózkodik, elutasítva. Hetes, bekezdő, 22-es Kreuzmann, 23-as McIntyre törlésről, a kettő egyező, egyszerre mellette ellene tartózkodik elutasítva. Ugyanebben a bekezdésben kompromisszumos D, kompromisszumos, három frakcióból mellette ellene tartózkodik elfogadva. 27-es módosító Darden mellette ellene tartózkodik elfogadva. 8-as bekezdés 28-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 8-as bekezdés 29-es módosító Kreuzmann Benja mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Árkin asszony, ellene van Kreuzmann úr módosítójának? Hát jó. Persze túl gyorsan beszéltem. 30-as módosító McIntyre mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 31-es módosító Bulam mellette ellene tartózkodik, fogadva. 10-es E, e kompromisszum négy frakciótól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 11-es bekezdés. F kompromisszum négy frakciótól mellette ellene tartózkodik elfogadva. 11-es bekezdés 40-es módosítók Rocmany Benya. Mellette ellene tartózkodik elfogadva. 41 Bulan úr mellette ellene tartózkodik elfogadva. 42-s Rötter egy szóbeli módosítóval, amelyből töröljük End of Enterprises of the Social Economy kitételt mellette kiszavaz ezen 42-es módosító mellett, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 42-esről. Mindenki szavazott, lezárom. 21 mellette, 17 ellene, elfogadtuk. 43-as módosító Krocman Benyam tollából mellette ellene tartózkodik elfogadva. 44-es Rötter mellette ellene tartózkodik elutasítva. 15-ös bekezdés 45-46 egyezik, törlésről mellette ellene tartózkodik elutasítva. 47-es űri Csaba úrtól mellette, ellenne, tartózkodik, elfogadva. Mi most a 15-ös bekezdésről a 47-es Őri Csaba úr tollából származó módosítóról szavaztunk, amelyről elvben Álnézést, mondja az elnök asszony. Nem, nem, én hibáztam, mert be azt javasoltam, azt jeleztem, hogy a 45-46-os egyező, holott nem így van. Úgyhogy most javítom magam, visszalépünk, és a 45-ösről szavazunk, 46-osról a mellette ellene tartózkodik elutasítva. Azt javaslom, hogy a 47-esről ne szavazzunk, mert elfogadtuk, mondja az elnök úr. Ah, false if 46 elfogadva. Hm. Tehát akkor most hogy is járunk el? Nem, nem, nem, egyszerű a dolog, mondja az elnök asszony. A 46-ost elutasítottuk, a 47-esről szavazunk. Újra szavazzunk a 47-esről? Igen, újra szavazzunk? Rendben, akkor újra szavazunk a 47-esről, mondja az elnök asszony. Megnyitom a szavazást a 47-esről. Mellette ki szavaz a 47-esnek. 47-es Őri Csaba módosítója. Az előadó is pozitívan áll hozzá. Kiszavaz mellette a 47-esnek ellene kitartózkodik. Megszavaztuk. Elfogadtuk. Hm, komoly többséggel. 16-os bekezdés, 48-as, McIntyre asszonytól mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 49-es módosító, Kreuzmann úrtól, mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. A kompromisszum. Öt frakciótól mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Hármas módosítós Rötter Károl mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Most akkor magáról a szövegről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 36-an mellette, senki nem szavazott ellene, ketten tartózkodtak. Köszönöm szépen! Ó, point 8. Nyolcas ponthoz értünk. Tehát szavazás. Jezlovlecka asszony jelentés tervezetéről a szociális beruházási paktummal kapcsolatban. egyes bekezdés, i kompromisszum, öt frakció mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A szavazólistámon hiba van, gondolom az önökén is. Egy helyen azt mondják, hogy okafogyottá válik egy módosító, hogyha az e-kompromisszumot megszavazzuk. Valójában ez az i kompromisszum, nem pedig az e, amire itt utalni kellene. Tehát egyértelmű, hogy a 47-es, 48-as okafogyott. Tehát az egyes bekezdés után a 48-as eszájáról két részben szavazzunk. Első rész a első mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hozzávéve a szavakat mellette, ellene tartózkodás szintén elfogadtuk. 49-es eszája mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 52-es Obermeier mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es Steindruck kompatibilis, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51-es Bach, igen, jó, ellenőrizzük. 50-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28 a mellette, 10 ellene. Valami megváltozott. Egyértelműen elfogadtuk. 51 Bach mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas bekezdés J kompromisszum, öt frakció mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. O kompromisszum, négy frakció mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 58-as, Manner Harkin, szóbeli módosítóval töröljük a ki szót, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes bekezdés. K kompromisszum, három frakció mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Most a 66-os kábnak mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös bekezdés A pont. Jó, a 67-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. 17 mellette, 21-en ellene, nulla tartózkodás, elutasítottuk. 5-ös bekezdés A, L kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 72-es Turunen mellette, ellene tartózkodás. Mellette, mellette, 72-es mellette. Bocsánat, igaza van, még előtte az M kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most 72-es Turunen mellette, ellene tartózkodás. Én szerintem elutasítottuk, de ha akarják, ellenőrizhetjük. Jó, tehát elutasítottuk. ötös bekezdés B pont, N kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. B pont után 79-es eszája mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. C pont, 81-es Bulan. Okafogyott mert már egy nem egészen egyértelmű ABC sorrendben az ó kompromisszumot megszavaztuk. 85-ös bulan mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Alelnök úr, ha kéri, akkor ellenőrizzük. Jó, 85-öst. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárjuk a szavazást. És hirtelen 32-en mellette, ketten ellene. Nyolcvanhatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. D. Bekezdés. 88 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 87-es papadopulu kompatibilis mellette, ellene tartózkodás elutasítva, e p kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, F. pont 97-es bulan mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 98-as eszája, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös bekezdés után 99 okafogyott, tehát hatos bekezdés. R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes bekezdés, ez kompromisszum. Öt frakció mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Nyelvi módosító, erről nem kell mm, szavaznunk. Utána 116-os Kabrnoch mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas bekezdés T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences bekezdés U kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 9-es után jön a 127-es hírs mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es bekezdés V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas albekezdés, 137-es eszájá, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es bekezdés, V kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es bekezdés, 131-es bula mellette, ellene, tartózkodás azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. A 141-est javítja magát az elnök. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22 mellette, 14-en ellene elfogadtuk. Száznegyvenes eszállja mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 142-es Papadopoulos, hogy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 143-as Obermeier mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as bekezdés X kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. a 13-as után a 148-as Turunen mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es bekezdés, 149-es törlés eszája mellette, ellene tartózkodás elutasítva, most tehát a 151-es Cabrenoch mellette, ellene tartózkodás, már senki sem szavaz, de akkor jó, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. lezárom, 23-an mellette, 13-an ellen egy tartózkodás elfogadtuk. 15-ös bekezdés, 152-es esszája mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 153-as Regner mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elnézést, tehát a 154-es Papadopoulou mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nos, tehát a négyes utalás után egyes módosító Harkin és Manner mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es utalás után Gönc mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas Gönc mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os után a 4-es módosító Manner Harkin mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es utalás után 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A preambulum, egy A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kábelnak mellette ellene tartózkodás elutasítva, B kompromisszum négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Utána 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, D kompromisszum öt frakció mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elkompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum öt frakció mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Utána a 32-es bulamódosító szóbeli módosítóval ez valószínűleg csak tárgyi kiigazítás mellette, ellene tartózkodás a 32-est igyorsítva elfogadtuk. G kompromisszum, 5 frakció mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum, 5 frakció mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. I preambulum pont 39-es módosító fem mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es módosító papadopuló kompatibilis mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizzük a 40-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. 18-an mellette, 15-en ellenen 4 tartózkodás. Elfogadtuk, köszönjük a javítást. 41-es Turunen mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. Még egyszer kérem, mellette 41. Ellene tartózkodás, elfogadtuk így már. 42-es Steinrück mellette. Ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, 42-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. 18 mellette, 18 ellene, egy tartózkodás. Nem fogadtuk el. Tehát az egész szövegről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter, le vote. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 35-en szavaztak, ketten ellene, nulla tartózkodás. Gratulálunk az előadónak, Jezlovjecka asszonynak. Et nous en venons au point euh, 10 de l'ordre du... A napirendünk tízes pontjához értünk. rapport de Madame Emer. Emer Costello jelentése a fejlesztési szakpolitikákkal kapcsolatos koherencia. Koherenciás politikák, bocsánat. Bulan úr, köszönöm elnök asszony, szeretném visszavonni a módosítómat, egyes módosítómat. Akkor erről nincsen részenkénti szavazás az egyes módosítóról. Tehát második módosítóról szavazunk, Manner asszony mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas Lambert mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Jön a negyedik bekezdés. Hatos módosító, bula, Részenként, öt részben fogunk erről szavazni. Először tehát szavazunk az egész szövegről, a Binding Obligations End és a Calls on the Commission Enforcement of these Obligations nélkül. Tehát most a soft részről szavazunk mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ki akarja bindingot bevenni mellette, ellene tartózkodás, elutasítva, nincs binding. Kivegye be azt, hogy obligations end, mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ki akarja bevenni, hogy of encouraging employers, designation such as a social label, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, és a többi rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, az ötödik részt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 17-en mellene, 16-an ellene az ötödik részt elfogadtuk. Csak a binding az, ami veszített. Hatos bekezdés külön szavazást kért az néppárt és az ALDE eredeti részről, mellette, ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Tehát a hatos bekezdés eredeti szöveget nem fogadtuk el. Ötös bekezdés. Hetes módosító mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences módosító, bulam mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Az egész szövegről elektronikusan szavazunk. Az egyes módosított visszavonták, igen. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Lezártam. 30 a mellette, négyen ellene egy tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Előadó asszonynak. Ez volt az első jelentése a mi szakbizottságunkban. 13-as napi rendi ponthoz értünk. Egy levél elfogadása a Költségvetési Szakbizottság felé. Ez a második eset, amikor is a globalizációs alkalmazkodási alapot veszik igénybe, egy hajó építés miatt Dániában. Mellette azt hiszem, hogy jobb, hogyha elektronikusan szavazunk. Nos, akkor elektronikusan szavazzunk. Me- megnyitom a szavazást. Ki est contre? Euh, pardon, le vote, tout le monde a pu voter, le vote est clos. El, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 32-en mellette egy ellene, nulla tartózkodás. Tehát ezt elfogadtuk. Költségvetési szakbizottságban majd július 12-én fognak róla szavazni. De mobilisation du Fonds d'ajustement à la mondialisation. Ego igénybevétele. Itt Spanyolország esetéről van szó. Aragon régiójában építési területen megnyitom a szavazást a 14-esről. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 30 a mellette, egy ellene, nulla tartózkodás mellett. Ezt a levelet is elfogadtuk. Végül pedig emlékeznek arra, hogy szavaztunk a módosítókról. Steinrück asszony ö, ö, előadása, elő, jelentéséről, viszont a, az állásfoglalás tervezetről még nem úgy, hogy most eljárási ö, szempontból elektronikusan szavazunk azon jogalkotási állásfoglalásról, amely Steinrück asszony jelentéséhez kapcsolódik. Megnyitom a szavazást erről. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. A jogalkotási állásfoglás tervezetet 30 eh, mellette szavazattal, egy ellenszavazattal, nulla tartózkodás mellett elfogadtuk. Újra gratulálunk Steinuk asszonynak. É, eh, Most pedig Hendel úr jelentését mindenki elő tudja venni? Mindenki készen áll erre? Azt kérném a GUE frakció részéről, hogy mondják meg, hogy Cuber asszony, ha esetleg jelezné, hogy Hendel úr helyett ki fogja felvezetni a jelentést. Nem lenne kellemes, hogyha a tagok a tolmácsok szempontjából felfüggesztenénk most itt az ülést, mert nincs itt. A GUE frakció politikai ö, munkatársát kérdezném. Cuber asszony már érkezik, úgyhogy egy kicsit várjuk meg őt. Jó, addig várunk tehát itt a teremben. zuber asszonyra várva amg meg nem érkezik addig az ülést felfüggesztem.

chers collègues si vous voulez bien reprendre place que tout le monde s'installe megvárom akkor hogy mindenki leüljön Akkor most a 20-as napi rendi pontra térünk át. Ahogy megbeszéltük azt az ülésünk elején, a 20-as pontban megvizsgáljuk, tanulmányozzuk tehát azon véleménytervezetet, amely Thomas Handel úrtollából származik, és az IMCO szakbizottságot célozza meg vele, azon irányelv tervezettel kapcsolatban, amely a Parlament és a Tanács tervezete a koncesziós szerződések odaítéléséről. Szuberasszony fogja Hendel urat kiváltani ma, mert Hendel úr beteg. Szuberasszony, öné a szó. Obrigada, Sr. Presidente. Uh... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Egészségügyi okokból kollégám Thomas Handel nem tud ma jelen lenni, és pontosan ez az oka annak, amiért most én fogom elmondani az ő tervezetét. A kollégám azt javasolja, hogy utasítsuk el az Európai Bizottság javaslatát a koncesszióval kapcsolatban, és a jelentés tervezetében, illetve ebben a tervezetben néhány él, érvet is megfogalmazott véleménye mellett. A legfontosabb pont a jelentéstevő számára az, hogy a közigazgatásban a döntéshozók ezen koncesszió, koncesziós tervezettel arra kényszerülnek, hogy kötelezettek lesznek arra, hogy prioritizálják az állami szociális szolgáltatásokat, figyelembe véve azt, hogy vannak kritériumok ebben a tervezetben, például az a kritérium, hogy gazdasági alternatívát kell találni. Hogyha ez megtörténik, akkor ez ahhoz vezethet, hogy a közigazgatás esetlegesen pénzügyi nehézségbe kerülhet, és arra kényszerülnek, arra kötelezik őket, hogy privatizáljanak. És tudjuk, hogy a döntéshozók a közigazgatásnál általában azzal a elképzeléssel rendelkeznek, hogy privatizáljanak bizonyos állami funkciókat akkor, hogyha az gazdaságilag jobban megéri. Ez szociális szempontból viszont nem jó. A kollégám azt javasolja, hogy ezzel a koncesziós örökítélési rendszerrel nem lehet megoldani a gazdasági problémákat. Tehát az állami pénzügyi problémákat nem ezzel a koncesziós megoldással kell megoldani. Sokkal inkább kedvezőbb szerződésekre van szükség. A kollégám úgy gondolja, hogy az Európai Bizottság ezen szövege nem von maga után jogi bizonyosságot sem. Ez a szöveg eltér attól, amit az Európai Bíróság is kimondott, és a rizikó átadási rendszer sem látható. Mi történik akkor, hogyha az egyik partner csődbe megy a szektorban? Láthatjuk azt, hogy ilyenkor az állam az, amely a kockázatokat átvállalja magára, és ezeket a kockázatokat átadják az államnak akkor, hogyha csődbe megy a partner. A kollégám úgy gondolja, hogy az átláthatóság, illetve az egyszerűség nem megvostató itt, és vannak olyan pontok, amelyek sokkal fontosabbak a szabizottságunk számára. Mégpedig arról a kérdésről van szó, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a munkavállalók jogait ne csökkentsék. Például attól lehet tartani, hogy egy szociális dömpinghez, illetve bérdömpinghez vezethet, ez kihat majd a munkavállalókra, tehát itt igazából arról van szó, hogy nyomást gyakoroljunk az árakra, illetve a bérekre. Ez ahhoz vezethet, hogy megpróbálják majd csökkenteni az árakat, a költségeket csökkenteni, és ez csak akkor lesz lehetséges, hogyha a munkavállalók érdekeit csorbítják. Tehát a munkavállalók a koncesziós cégeknél nehézségbe kerülhetnének, de ugyanígy a közgazdatásban dolgozók is veszélybe kerülhetnek, mert nem tudják, hogy mi történik majd akkor, hogyha átveszik a feladataikat egy koncesszió által a cégek. Nem szabad, hogy az állami szektort ugyanannak a versenyszabálynak vessük alá, mint a magáncégeket. Ezért a kollégám azt javasolja, hogy a bizottság ezen javaslatát a koncesziók odaítélésével kapcsolatban utasítsuk el. Köszönöm. Kúf. Köszönöm szépen. Becker úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rissier Rancoli nevében szólok, és szeretnék egy nyilatkozatot felolvasni az ő nevében. General Comments eh, néven fut ez, és angolul fogom ezt megtenni. Először is eh, arra van szükség, hogy közös jogi keretet teremtsünk a szerződések számára. Mivel ezek a szerződések befolyásolhatják a piacot, hangsúlyoznunk kell azt, hogy egyértelmű közös szabályokra van szükség minden szerepvállaló számára, és egységes megközelítést kell erőltetni a 27 tagállamban. Második pont. Javítani kell a megkülönböztetést a koncesziók, illetve a, szolgáltatási szerződések között. A legtöbb koncesszió magába foglalja tulajdonképpen már a szolgáltatási koncesziókat, és ez ezért nehéz lehet az, hogy a szerződések mely kategóriába esnek. Harmadik pont, világossá kell tenni a tartam idő fogalmát, ahogy azt a javaslat is tartalmazza. Csak a igazgatási része vagy, és a szolgáltatás tartozik-e ide, tehát nem maga a tevékenység. Figyelembe kell venni a szubszidiaritás elvét és a helyi hatóságoknak folytat, továbbra is rendelkezni kell az a lehetőséggel, hogy megválasztassák a szolgáltatást, hogy akár maguk tevékenykedjenek, vagy akár ezt átadják harmadik félnek. Hogyha arról döntenek, hogy harmadik félnek adják át a tevékenységet, akkor szabadon kell megválasztaniuk azt, hogy milyen fajta jogi eszközt alkalmaznak, licencet, szerződést, pedig koncesziót. Harmadik pont, egyszerűsítés és átláthatóság. Ez az egyszerűsítés hasznos lehet mind az közigazgatás, mind pedig a gazdasági szereplők számára. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék elnézést kérni azért, amiért nem tudtam itt lenni a vita elején. Csak most tudtam meg azt, hogy megváltoztatták a napi rendet, mert igazából ez a pont csak délután került volna terítékre. És eh, a környezetvédelmi szakbizottságban voltam, illetve a Nőjogi Szabizottságban, ahol ugyancsak szavazás volt. Ezután szeretnék most rátérni a témára, és a, mivel jelentést tevője vagyok a szocialista frakciónak, úgy vélem, hogy fontos az, hogy jobb átláthatóságot, jobb szabályozást szeretnénk a koncesziók odatélése területén, hiszen itt nagyon fontos gazdasági tevékenységről van szó az Európai Unióban. Az a tény, hogy különböző tagállamok másfajta címkézést alkalmaznak, másfajta megnevezést alkalmaznak a közbeszerzés területén, vagy hogy itt nincs átláthatóság, ez ahhoz vezet, hogy nehézségek adódnak akkor, amikor a koncesziók odaítélésének rendszerét értékelik, és az egyes szektorok gazdasági hatásának kiszámolása kapcsán is nehézségek lehetnek. A különböző adatok azt mutatják, hogy körülbelül 114 millió euró mozgott 2010 és 2012 között. Úgy gondoljuk, hogy az állampolgárok haszonélvezői lehetnek a magas szintű szolgáltatásoknak, amelyek költséghatékonyak is. Az, ezért fontos ez, hogy ne legyen piactorzulás a belső piacon. Ez az oka annak, amiért az európai keret ennyire fontos, hiszen itt konvergenciát kell biztosítani, és helyes versenyfeltételeket kell teremteni. És természetesen meg kell valósítani a szolgáltatások szabad mozgását a 27 tagállam között. Biztosítani kell azt, hogy ez az irányelv magas szintű munkahelyeket teremt, és ezen kívül a szociális dömpinget is el lehet így kerülni a szerződések odaítása kapcsán. A szociális aspektusokat figyelembe kell venni a szerződések odaítélések kapcsán. Úgy gondoljuk, hogy nem csak gazdasági kritériumokat és vállalatgazdasági kritériumokat kell figyelembe venni, hanem másfajta kritériumokat is. Ezekre már az imént utaltam, például környezetvédelmi kritériumokat, fenntarthatóságot, vagy a minőségi kritériumokat, átláthatósági kritériumokat kell figyelembe venni, akkor, amikor szolgáltatások odaítéléséről döntenek. Ezeket az aspektusokat megfelelő módon figyelembe kell venni, és így lehetne a szolgáltatásokat az Európai Unióban javítani. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Kére még bárki más szót? Úgy tűnik, hogy nem. A bizottság kíván-e szót kérni? Nem. A bizottság akkor minden előtte szólóval egyetért a vitában, ugye? Nos, ha senki más nem kér már szót, akkor újra Cuber asszonynak adom meg a szót. Brigade, Uh, no, you... Nagyon szépen köszönöm. Csak szerettem volna köszönetet mondani minden kollégának, aki hozzászólt, felhegyeztem a véleményüket, és ezeket Hendler úrnak továbbítom. Köszönöm szépen. Lezártuk tehát a 20-as napi rendi pontot. Azt javaslom, hogy a módosítókat július 17-én délig lehessen előterjeszteni. Szeptember 18-án fogjuk a módosítókat megvitatni és a kompromisszumos módosítókat október 8-án lehetne, 9-én pedig megszavazni. esetleg a kompromisszumos módosítók megvitatása és megszavazása között kis időre még lesz lehetőségünk, mert az illetékes szakbizottság csak december 10-13-án kíván róla szavazni. Most egy negyed órára felfüggesztem az ülést. Hello.

Kedves kollégáim, azt javaslom, hogy folytassuk a munkánkat, és ahogy megállapodtunk erről, Filip de Bük úr körünkben van ma. Őt nem kell bevezetni, őt nem kell már bemutatnunk, a Business Europe főigazgatója hosszú évek óta. Ő szeretett volna előttünk egy előadást tartani azzal kapcsolatban, hogy megossza a munkaadói szempontból a foglalkoztatási csomagról alkotott véleményét. Több eszmecserét is tartottunk már a szakbizottságunkban egy csomagról, és egy állásfoglalás tervezetet még a tavaszi tanácsülés előtt elfogadtunk persze a tavaszi tanácsülés. A foglalkoztatási csomagtól egy kicsit eltért, mivel a napi események másként alakultak akkor, de az elkövetkező hónapokban a vitára visszatérünk. Ezért is fontos, hogy a főigazgató úr véleményét is meghallgassuk, mint jelentős szociális partnerségi résztvevő véleményét. Döbük úr, az ön álláspontjára vagyunk kíváncsiak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy lehetőséget ad számomra, hogy a szakbizottsága előtt szót kérhessek. Azt szeretném elmondani, hogy magam is szerettem, magam javasoltam, hogy a foglalkoztatási csomagról más szociális partnerek után magam is eszmét cserélhessek önökkel. A Business Europe véleményét szeretném megosztani önökkel a munkaadók különböző tagállami érdekképviseleti szerveit foglalja magában a fórumon. Nem szeretnék újra bemutatkozni, hiszen hosszú évek óta töltöm be a feladatomat, még néhány hónapra ugyanis bejelentést már a bejelentés megtörtént, hogy évvégén elhagyom a Business Europe-ot, hosszú, igen lelkesítő európai pályafutásomat zárom le ezzel. Szeretném megragadni a mai alkalmat arra, hogy az önök szakbizottságának különböző kapcsolatait és munkáját megköszönjem. Önöknek, és most angolul folytatom. Először is köszönetet szeretnék mondani önnek és a szakbizottságnak, hogy elhetőséget biztosítja számomra. Még mielőtt a legutóbbi utolsó európai csúcs az euróövezettel kapcsolattal, az euró, euróval kapcsolatban megoldásokat javasolt, és a növekedési stratégiát javasolta, amelyet elfogadtunk. Mi magunk is egy kis könyvecskét, brossúrát adtunk ki, amely hozzáférhető bárki számára, és a weboldalunkon is hozzáférhető, mely szerint a válságból való kivezető növekedés útjai és a bizalomépítése újra újra címet viseli. Nem szeretnék részletekben menően szólni erről, hiszen az anyagban olvashatnak erről. Mindig is hittünk már évekkel ezelőtt abban, hogy csak és a növekedési stratégia és a gazdasági stratégia képes arra, hogy munkahelyeket teremtsen, amelyekre szükségünk van az EU szintjén, valamint minden tagállamban elővezettük azt is, hogy annak érdekében, hogy a 2020-as stratégia elérése céljából, annak érdekében, hogy fenntartható módon tarthassuk meg a szociális modelleket az EU-ban, a különböző tagállamok szintjén, szükségünk van egy átlagos két és fél százalékos éves növekedésre. Ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor a 2020-as stratégiát kiteljesítve a teljes foglalkoztatást elérhetjük 2020-ra. Persze a ö, munkahelyteremtésben a növekedés az egyik aspektus, a másik aspektus pedig ahhoz, hogy elérjük ezt a célt, más feltételek érvényesítésére is szükségünk van, erre majd visszatérek. Amikor a foglalkoztatási csomagról van szó, felesleges kiemelnünk, hogy igen, nyílt eszmecserét folytattunk először is Andor biztos úrral, aki a foglalkoztatásért és a szociális ügyekért felel, másrészt pedig szociális partnereinkkel is eszmét cseréltünk számos alkalommal. Hadd mondom el először is azt ezzel kapcsolatban, hogy minden, amit el lehet követni annak érdekében, hogy ösztönözzük a munkahelyteremtést, ezzel kapcsolatban mi támogatóak leszünk, amennyiben ez oly módon történik meg, hogy ezzel a magánszektor munkahelyteremtését is ösztönözzük, hiszen a magánszektor fogja a munkahelyteremtés feltételeit valóban kiteljesíteni, és mi vagyunk úgymond a motorjai a pénzügyi és fiskális helyzet javításának az egyes tagállamokban. Azt javasolnám, hogy a, amikor megvizsgáljuk, hogy a munka, a foglalkoztatás milyen ár aspektusa mennyibe kerül, hát ezzel kell kezdenünk. Számos országban, amikor azt mondjuk, hogy a munka, mm, hogy mennyibe kerül a munka, az nem csak a bérekről szól, hiszen a különböző munka adói terheket kell csökkenteni, és ezzel lehet ösztönözni a versenyképességet. A kulcsfontosságú ágazatok munkahelyteremtés szempontjából a bizottság három területet fed le, ahol még további fejlődésre van lehetőség. Mind a három fontos, de különböző szempontokból ö, ö, kerül irányítás. Az első az egészségügy, szociális terület, a második a környezetbarát gazdaság, a harmadik pedig az információs és kommunikációs technológiák. Kezdjük talán az ICT-vel, a e harmadik területtel, amely igen széles ágazatot fed le, amely mindegyik másik ágazatba is bekapcsolódik. Minden, ami a magánágazatban és az állami ágazatban történik, részben és nagy részben az ICT fejleményeknek köszönhető, de a digitális menetrend is kulcsfontosságú, mert egy egész sugárút áll lehetőségre új területek lefedésére, az internetre gondolok, és más területekre is, amelyeknek hála óriási fejlődésre van még lehetőségünk, és bizony még hátul kullogunk e területen, az USA-val összevetve e területet. Amikor azt mondom, hogy hátul kullogunk, bizony azt kell, hogy mondjam, hogy minden fontos szereplő a digitális társadalomban, vagy legalábbis sokan közülük más kontinenseken található az Atlanti-óceán másik oldalán. Ami az ICT-t illeti, az a sajátosság, hogy egyrészt a hajtóerő az magánbefektetésből származik, felesleges ö, ö, utalnunk arra, hogy nem magánpénze, nem állami befektetésekre van itt főleg szín, szükség, hanem a ezen tevékenységeket valóban fejleszteni lehet magánszektorból. Amikor a környezetbarát gazdaságra gondolunk, itt valami másról van szó. Valóban igaz, hogy a gazdaságunk széndiokszid teljesítményét csökkenteni kell, és a Business Europe ebben egyetért szélesebb kitekintésben a versenyképesség és a globalizáció is megköveteli tőlünk, hogy a klímaváltozások tematikáját tematikáját körüljárjuk, hiszen átfogó kérdésről van szó. Szóval megint csak szinte sugárutak állnak csapások rendelkezésünkre annak érdekében, hogy további eredményeket érjünk el. Van egy kibocsátás kereskedelmi rendszerünk 2020-as célszámokkal, és valóban további ösztönzésre van szükségünk annak érdekében, hogy elérjük a célszámokat. Az ipar szempontjából ezen célszámokat mindenképpen e, sikerül majd elérni 2020-ig de már most sürgőssé vált, ahogy erre már utaltunk nemrégiben a bizottság előtt is, hogy gondoljuk át, hogy 2020 után mi vár ránk milyen célszámokat kell előirányoznunk a szakpolitikák területén 2020 után, hiszen a főszerepvállalók az energia kezdeményezési iparban, nos, 2020 az már valahol a holnap, a közeljövő, és a befektetések, beruházások 20, 30-50 éves távlatokban kell, hogy előirányzásra kerüljenek. Úgyhogy 2020 utánra is ki kell tekinteni. Ami pedig az egészségügy és szociális gondoskodás területét illeti, alapvető ö, lényegi vitát kell nyitnunk arról, hogy ki fog mindezzel foglalkozni? Ki fog gondoskodni mindenről? Az állami ágazat? Csak az állami ágazat? Vagy a magán és állami szektor partnerségén keresztül valósítjuk meg ezt? Számos okból a technológiai fejleményekre is gondolnunk kell, de a, mind a keresleti, mind pedig a, a, a és a kínálati oldalról is át kell gondolni azt, hogy hogyan kell megfelelően kezelni ezt a kérdést. Nem szabad szem elől tévesztenünk a további ágazatokat sem, de most különösen a e három ágazatra öm, térnék ki, hiszen a bizottság e három ágazatban tesz javaslatokat. Egy témát ö, mindenképpen szeretnék felvetni önök előtt. Hogyha a tagjainkra rákérdezünk, hogy melyek a jövő full kihívásai, az üzleti szektor számára, akkor persze gondolhatunk a pénzügyi ágazatra, a Kínával való verseny, versengésre, a szabályozói szférára, de amikor valóban rákérdezünk, hogy valóban hosszú távon milyen komoly kihívásoknak kell megfelelni, akkor a válasz a képzett munkaerő rendelkezésre állása. Ez a komoly kihívás, amelynek meg kell felelnünk. Ez azt jelenti, hogy át kell látnunk a teljes munkaellátási láncot, hogy az eltérések hol találhatók meg az igény és a munka erőpiac lehetőségei között. Itt az oktatási rendszerre kell gondolnunk, a gyakornoki rendszerre, hiszen látjuk, hogy vannak olyan országok, ahol ezeket már bevezették hatékony módon, ott a munka nélküliség is csökken a fiatalok körében. Ennyit szerettem volna az ágazatokról és a következményekről beszélni. Ami a munkaerőpiac reformját illeti, valóban szükségünk van e reformra, és az előző időkben már a különböző szakszervezetekkel e, együttünk 2007-ben, még a válság e, kitörése előtt is egy témáról. Arról dolgoztunk együtt velük, hogy a munkaerőpiac hogyan működik az európai szinten de természetesen figyelembe vettük a különböző tagállami rendszereket is. Ezen eszmecseréből az világlott ki, amikor úgymond lertárt vetettünk a különböző helyzetekről, hogy ajánlásokra van szükség. És ezen ajánlások megszülettek, és ezt úgy írhatnánk le, hogy különböző vélemények vannak, és különböző megközelítéseket éren, de mi a közösen bevezettük a flexicurity, a rugalmas biztonság lehetőségét. Ezt a gondolatot tovább kell vinnünk különböző tagállamokban, ahol pozitív fogadtatásban részesült. Nem szeretném, hogy félreértésre adjak okot, amikor azt mondom, hogy flex security. Tudom, hogy a szakszervezetek szempontjából ez azt jelenti, hogy úgymond a rugalmasságra helyezzük a hangsúlyt, de ez nincs így. Persze további rugalmasságért szólunk a vállalatok részéről, de az emberek számára a fokozott biztonságot kívánjuk a munkavállalók számára biztosítani, hiszen egyrészt a pénzügyi támogatáson keresztül részesítjük a biztonságban azon munkavállalókat, akik elvesztik a munkahelyüket, másrészt pedig a legtöbb kormány a foglalkoztathatóságra is összpontosít. Miről van szó? Amikor valaki elveszíti a munkáját, akkor könnyebben találhat új munkát, hiszen a munkaerőpiac aktiválásának egyik módja arról szól, hogy ha elveszít egy munkavállaló egy munkát, hogyan talál minél könnyebben egy másikat, újat. Ez egy folyamatosan változó rendszer, és különböző ö, szakaszokban tudunk előrelépni. Az egy, egyik oldalon ott a rugalmasság biztosítása, másrészt pedig a biztonság fokozása. Szeretném a koncepciót magát is felbontani, hiszen a vállalatok számára biztonságos ö, munkahelyeket kell teremteni. A világgazdaságban mondjuk 20 évvel ezelőtt, de ma már ez nincs így, nem lehet egyik napról a másikra behelyettesíteni egy embert. E, az emberek elkötelezettek egy vállalat felé, a szolgáltatási gazdaságban, biztonságra van szükség azzal kapcsolatban is, hogy az emberek hogyan állnak rendelkezésre egy vállalatnál. A munkavállalók szempontjából pedig rugalmasságra van szükségük, amikor ilyen módon dolgoznak. A nemzeti reformok kulcsfontosságúak, még ma sokkal inkább, mint a múltban a jelenlegi gazdasági helyzetben felülvizsgálatra kerültek, és annak érdekében, hogy az országok fiskális problémáin enyhíteni lehessen, sok mindent kell még tenni. Van, ami már megtörtént, Németországban például már korábban megtörténtek -e reformok, Spanyolországban, Olaszországban és más országokban most folynak ezen reformok. Ezen országok modernizálják a gazdaságokat, a munkaerőpiacukat is, egy kiegyensúlyozott módon teszik ezt. Vannak olyan javaslatok, amelyek a munkaszerződésekre vonatkoznak. Komoly vita folyik arról, hogy mit kell még megerősítenünk és továbbvinnünk a munka, munkaszerződésekkel kapcsolatban. A Dublini Alapítvány nemrégiben 85 százalékát, azt mondta, hogy a 85 százaléka az európai munkaszerződéseknek határozatlan időre szóló munkaszerződés. Ez fontos kiemelnünk. Ugyanakkor vannak más módjai is egy munkaszerződés megvizsgálásának amikor határozott időre szóló vagy ügynökségen keresztül kiközvetített munkaszerződésekről van szó. Ezeket is meg kell vizsgálnunk, és ezeket is fel kívánjuk tartani. Ez egy olyan aspektus, amely a rugalmasságot segíti, ugyanakkor számos munkavállaló számára ilyen módon lehet csak visszalépni, visszakerülni a munkaerőpiacra. Vagy éppen belépni oda folyamatosan nem pecsételjük, bélyegezzük meg a bizonytalan munka bélyegével az ilyen típusú munkaszerződéseket számunkra, a bizonytalan munka ott kezdődik, ahol munkanélküliség van. Igenis, mi szeretnénk a munkahelyeket növelni, és ez minden olyan kezdeményezés, amely e felé irányul, üdvözlendő. Igen fontosnak találom kiemelni nem csak a jövő szempontjából, hanem már jelenleg is azt, amit amikor a különböző képességek között a képességek nem találják meg egymást. Több, több száz ö, ö, Ezerre tehető még ma is a be nem töltött munkahelyek, állások száma a munkaerőpiacon minden egyes ágazatban. Ez pedig egy olyan probléma, amelyet meg kell oldanunk. Bizonyos mobilitásra, belső mobilitásra van szükség az EU-n belül, és természetesen a képzés és az oktatás, képzés területeit is le kell fednünk az ilyen be nem töltött állások betöltése érdekében. A Business Europe-on belül a kettős gyakornokság szakképzés és szakmai gyakorlatok bevezetése mellett mellett érveltünk, és azon tagállamoknál, ahol hatékonyan működik ez a kettős szakképzés, a dual learning Németországra, Ausztriára, Hollandiára gondolok, valamint az EU-n kívül Svájcban, ahol működik ez a kettős rendszer, ott egyrészt jobban képzett munkaerővel rendelkeznek az országok, és kevesebb a fiatal munkanélküliek száma. Mert amikor a fiatalok munkanélküliségének problémáját problémát kezeljük, akkor ott egyszerűen annak kiírtásáról kell beszélnünk, hiszen 25%-a a fiataloknak ma az EU-ban nem dolgozik, és ez egy egész nemzedék, amelyet feláldozunk a munkanélküliség oltárán. És az ilyen kettős szakmai képzés és szak, szakmai gyakorlatok megoldásán keresztül lehet fokozni a fiatalok munk, foglalkoztatását. Ha statisztikákat vizsgálunk, 16-18 év távlatában látjuk, hogy a képzéssel lehet összekapcsolni. Németországban 4 a a fiataloknak munkanélküli, Spanyolországban pedig 35%-a, úgyhogy ezt a problémát meg kell mindenképpen oldanunk. Ami az európai kormányzást illeti valóban a szociális partnereket is felhívjuk arra, hogy vegyenek részt a e kormányzásban. Nem tudjuk, hogy valójában ez mit jelent az új EU kormányzás fogalma, de abban megállapodtunk, a, megállapodtunk az etukkal és más szociális partnerekkel is, hogy eszmét cseréljünk az elkövetkező hónapokban azonnal a nyári szünet után erről a témáról, annak érdekében, hogy ha lehet, akkor közös javaslatokkal álljunk elő. Önök is tudják, hogy már a három párti szociális csúcson részt kívánunk venni, még a tavaszi csúcs előtt és az októberi csúcs előtt is úgynevezett makrogazdasági párbeszédben kívánunk részt venni kétszer évente legalább, ahol gazdasági és monetáris szakpolitikákról cserélünk eszmét, közösen, és azoknak szociális következményeiről, mit lehet javítani a területeken. Ezeket a kérdéseket igen mérehatóan és pozitívan kívánjuk megvizsgálni. Ami fontos, legalábbis a mi szempontunkból, az az, hogy az európai kormányzást megerősítsük. Az leg, legutóbbi tanácsi következtetések minden egyes blokkjában láttunk erre utalást. Megjegyzéseket szeretnék még tenni az Európai Parlament állásfoglalásáról, amelyről itt grémiumon ö, foglaltak állást. Valóban mi támogatjuk magunk részéről, és üdvözöljük is az Európai Parlament támogatását a, azzal kapcsolatban, hogy költségvetésileg semleges módon a, a fiskális terhek csökkenjenek, és üdvözöljük azon elismerését a parlamentnek, hogy bátorítsák a vállalatokat az EU-ban az új munkahelyek, ter, munkahelyek megteremtésére. A nemzeti munkaerő tervekben e, egyetértünk azzal, amit a parlament elmondott. Sajnálja a parlament, hogy számos a tagállamok nagy többségen nemzeti ö, ö, munka erőterveket nem dolgozott ki 12-ben, és ez valóban ö, szomorú, mert ö, így a vállalatok bizalma is ö, ö, csökken, ö, nem mernek igazán felvenni új munkaerőt, mert nem tudják, hogy milyen, mire távlatokra számíthatnak. Ami a minimálbér aspektusait illeti, annyira nemzeti jellegű kérdésekről van szó, hogy szerintük, e, szerintünk ezt nem lehet EU szinten szabályozni. Egyetértünk a vállalkozói kedv ösztönzésében nem csak azon keresztül, hogy a fiatalokat támogatjuk, hanem már az idősebb munkavállalóknál is, hiszen bizonyos pályafutás befutása után lehet ezen még valóban segíteni, ami a gyakornoki kérdéseket illeti szintén egyetértünk a parlamenttel, és pénzügyi eszközökre van ehhez szükség. Következtetésként azt tudom elmondani, hogy nagyon szívesen járjuk körül a témákat. Úgy gondolom, hogy ezt megtehetjük, úgyhogy először Krisztenszer úr, aztán Cornelissen kérdéseire válaszolunk. Thank you very much. Köszönöm szépen Philip de ezt a kis előadást a Business Europe részéről. Egyetértek mindennel, amit elmondott a növekedési stratégiáról, illetve a foglalkoztatási csomagról, és ezzel ki lehet egészíteni ugye a 2020-as stratégiát. De hogyha megnézzük a szociális védelmet Európában, akkor azért vannak aggájaim. Európát mindig is úgy tekintették, mint ahol megfelelő szintű szociális védelem van a munkaerőpiacon, és az a tény, hogy minden egyes tagállamban van egyfajta jólét, és egyfajta szociális modell, amire büszkék lehetünk, ez is ezt jelzi. Úgy gondolom, hogy a megszólító intézkedések veszélybe sodorták mindezt, és a szociális modell óriási nyomás alá került. Hogyha megvizsgáljuk a mai helyzetet, akkor tudjuk azt, hogy a munkahelyek nagy része jelenleg rövid távú szerződések alapján jön létre, alacsonyabbak a munkavédelmi szabályok most már mind a rövid, mind pedig a hosszú munkák esetében. Azt elmentette az egyik probléma az a munkaerő ára, költsége, és azt mondja, hogy ő nem szükségszerűen a bérekről beszél, hanem inkább a szociális járulékokról, amiket fizetni kell. Tehát pontosan lehet, hogy ez a probléma Európában, mégpedig az, hogy különböző rendszerek léteznek, amelyel megpróbáljuk megoldani az oktatás vagy a szociális védelem kérdését. Az északi országokban van egyfajta adó, amit fizetnünk kell a szociális jólétért, és Európa többi részében pedig a cégek azok, akik fizetik a szociális járulékokat. Ezért, amikor arról beszélünk, hogy több oktatásra van szükség a fiatalok számára, és több oktatásra, képzésre van szükség a munkaerő számára a cégeken belül, vagy akár azokon kívül is, azért, hogy eh, megfeleljünk a jövő kihívásainak, akkor ez nehéz lehet, mert azt gondolhatjuk, hogy így sokkal nagyobb lesz a, a költség majd a vállalatok számára Európa egyik részén, a Európa másik részén pedig adóból fogják ezt fizetni. Tehát kérem, beszéljenek kicsit többet erről. Ezen kívül említette a rugalmas biztonság kérdését is. Egy, egyetértek önnel, nagyon fontos az, hogy megtaláljuk a helyes egyensúlyt a rugalmasság és a biztonság között. És nem hiszem, hogy jelenleg a megfelelő egyensúly fennáll ma. Nagyon sok országban sokaknak két munkahelye kell ahhoz, hogy el tudják látni magukat vagy családjukat mondhatjuk azt, hogy ők a dolgozó szegények, és ez nem lehet, hogy Európában ez megtörténjen, olyan fizetésre van szükség, amelyben meg lehet élni, és amelyből el lehet tartani egy családot is. Említette azt, hogy nagyon fontos a, a oktatási rendszer, nagyon fontos az, hogy legyen egy elméleti oktatással az iskolákból, és legyen egyfajta gyakorlat a vállalatoknál. Ez egy nagyon jó módja annak, hogy jó oktatás jön létre a fiatalok számára. Ha megnézzük a fiatalokat, akkor ők eléggé veszélyben vannak jelenleg, mert nagyon nehéz számukra munkahelyet találni. Van-e bármilyen fajta javaslata azt illetőleg, hogy mit tehetnénk azért, hogy még több ember tudjon részt venni a munkaerőpiacon. Köszönöm szépen. Merci. Madame Cornelis. Köszönöm. Corneli asszony, majd pedig Őri úr következnek. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam meg mindezt, amit elmondott. Egy dolgot hiányoltam, illetve több dolgot is hiányoltam. Három kérdésem lenne. Az első az az, hogy eh, ön azt mondta, hogy a legbizonytalanabb munkaforma az a munkanélküliség. Én ezt másképp fogalmaznám meg. Szerintem a legbizonytalanabb munkaforma az a szegénységben való munka. Nagyon sokan vannak, akik nagyon sokat dolgoznak, és mégsem tudják átlépni a szegénységi határt, és nem igazán, nem igazán van eh, esélyük se arra, hogy esetleg többet dolgoznak, akkor tényleg ki tudnak kerülni a szegénységből, tehát tényleg nélkülöznek. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan foglalkozik a Business Europe a szegénység kérdésével. Következő kérdésem, ön mesél, mesél, beszélt arról, hogy a munkerőpiacon a kereslet-kínálat nem igazán találja meg egymást, tehát munkahelyek maradnak betöltetlen. Szerintem az öregedő társadalommal ez még inkább elő fog fordulni. Beszélt a mobilitásról, a szakképzésről, az oktatásról, ezek nagyon fontosak, de nekem egy kicsit hiányzott a munkavállalói oldal szerepe, például a sztereotípiák leküzdése, a diszkrimináció, a kor alapján történő diszkrimináció kérdése is nagyon fontos, hiszen nagyon sok munkavállaló nem akar romákat, migráns munkavállalókat, nőket, vagy fogyatékossággal élőket alkalmazni, és a legtöbb munkaadó egészséges, fehér, 25 és 45 év közötti férfiakat szeretne alkalmazni, és én attól tartok, hogy hamarosan hiánycik lesz ez a fajta munkavállalói típus. Utolsó pontom pedig a bérekhez kötődik. Ezt már az ajánlásokban is javasolták, a foglalkoztási csomag kapcsán is. A korábbiakhoz képest van egyfajta szimetria itt. A német béreknek is növekednie kell, azt mondják. Hogyan beszéltek erről a munkaadókkal, hogyan lehet elérni egyfajta gazdasági szimetriát itt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én magam is nagy érdeklődéssel hallgattam főigazgató úrnak a összefoglalóját. Különösen azért, mert e, nekünk a néppártban meggyőződésünk, hogy e, egy minél több munkahelyet kell létrehoznunk, viszonylag alacsony a foglalkoztatási szint az Európai Unióban, és azt gondoljuk, hogy ezt leginkább a, a gazdaság, a magánszektor tudja létrehozni. Ugyanakkor a bizottság foglalkoztatási csomagjában külön hangsúlyjal szerepel az, hogy erősíteni kell a kínálati oldalt. Most a kínálati oldal erősítése, ez részben állami beavatkozásokat implikál. Tehát tudna erről egy kicsit részletesebben beszélni, hogy hogy látja itt a, a határt a magáncégek, a magánbefektetések, a magángazdaság, és milyen szerepe lehet, ahol üdvözölni tudják, vagy ahol el tudják fogadni azt, hogy az állam maga is aktívabban, kezdeményezőbben belépjen Annál is inkább, ugye, mert egyelőre még nem sikerült túl elhagynunk a válságot, aminek az a részben a következménye, hogy van egy nagyon erős fiskális nyomás, ez pedig visszafogja a növekedést, visszafogja a gazdaságot, a vállalkozások termelését is, tehát valahogy ki kell törni ebből a, a körből. Ilyen értelemben mi pozitívan értékeltük azt, hogy a bizottság keresi a megoldásokat, de nem világos a mi számunkra sem. És akkor ehhez addicionálisan még hozzátenném azt, hogy azokat a célterületeket, amelyeket megjelölt a, a, a bizottság, hol látja ott a magángazdaságnak a lehetőségeit. Gondolok akár egy előregedő társadalomban valóban a szociális ö, ö, szektor, nem egyszerűen szociális szempontokat, hanem bizonyos másodlagos gazdasági igényeket is képes, és kell, hogy szolgáljon ahhoz, hogy megfelelő számú munkaerő legyen ehhez. Gyerekintézmények kellenek, egyéb hátterek, feltételek kellenek. Lát-e itt, és ha igen, milyen lehetőségeket a, a magángazdaság számára? És Elvben mindig is egyetértettünk abban, azt hiszem nem volt vita itt a parlamentben, hogy szükség van a munkára rakódó terheknek a csökkentésére és a mérsékelésére. Ez szerepel egyébként a, a bizottság foglalkoztatási csomagjában is. Tudunk-e itt árnyalni, hogy melyek azok a területei a gazdaságnak, ahol a legsürgetőbb itt a, a helyzet, gondolok itt a közép- és kisvállalkozásokról éppen most tárgyalunk jó néhány ilyen, ilyen témát, ilyen kezdeményezést a parlamentben is arról, hogy, hogy hogyan lehetne mérsékelni azokat, a, hogyan lehetne megszabadítani azoktól a békjogtól a, a, a kis vállalkozásokat, amelyek visszafogják a, a növekedésben. Alapjaiban természetesen egyetértünk abban, hogy a kulcs szó az, hogy tudunk-e növekedést produkálni, miközben nagyon éles versenyben vagyunk nem csak Amerikával, amit ön említett, hanem nyilván a világ más térségeivel is, Ázsia, Dél-Kelet-Ázsia ugyanúgy komoly kihívásokat jelent nekünk. Köszönöm szépen. Madame asszony. Cieszę się ogromnie, że możemy z panem, panie dyrektorze, porozmawiać na temat... Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy tudunk ma találkozni, és tudunk beszélni erről a rendkívül fontos témáról. Nagyon nagy tapasztalata van uh, számos problémával kapcsolatban, amik uh, a munkaadókat uh, érintik. A reformokkal kapcsolatos dokumentumban az Európai Bizottság azt javasolja, hogy hozzunk létre olyan béreket, amelyek megfelelő életszínvonalat biztosítanak. Ez nagyon fontos ez, de Például az export is nagyon fontos lehet a növekedés szempontjából. Az ön előadásában hallhatunk arról, hogy a munkahadók azt mondják, hogy csökkenteni kell a munkaerő költségét. Hogyan lehet ezt a két különböző elképzelést egymással összeegyeztetni? Hogyan lehet elérni azt, hogy megfelelő legyen a bérezés, másrésztről pedig hogyan lehet támogatni a munkaadókat abban, hogy kisebb legyen a munkaerő költsége? Ez lenne az első kérdésem. A második kérdésem az pedig az, hogy ön beszélt a rugalmasáról a munkaerőpiacon. Nagyon gyakran, amit ön a rugalmasáról hallottam, az az, hogy a munkaadók ezt úgy értelmezik, hogy nem standard munka szerződéseket kell létrehozni, Nagyon nehéz az, amit a munkaadók kínálnak a munkavállalók számára. Hogyan lehet például a családot összeegyeztetni mindezzel? Hogyan tudunk jobb biztonságot nyújtani a fiatalok számára? Hogyan tudjuk ösztönözni a munkaadókat arra, hogy sokkal inkább standardabb jellegű munkaszerződéseket alkalmazzanak. Harmadik kérdésem, a oktatásról is beszéltünk, és örülök annak, hogy a munkaadók is fontosnak tartják az oktatást, a jó szakképzést. Ez az egyik legfontosabb elem talán akkor, hogyha szeretnék létrehozni magas szintű munkahelyeket. Azonban a e, kérdésem az lenne, hogy a e, munkaadók e, hogyan ítélik meg az oktatókat, hogy az oktatás tényleg megfelel-e a munkaerőpiac elvárásainak, mert én ebben néha kételkedek, például az európai szociális alapot is felhasználjuk bizonyos oktatásra, szakképzésre, de néha úgy érzem, hogy maguk az oktatók sem eh, vannak jól felkészülve, nem igazán tudják, hogy mik a munkaadók igényei. És még két kérdésem lenne, ha megengedi. A dokumentumokban, amiket előkészítettem, és amiből előkészültem, amikor a munkaerőpiaci reformokkal foglalkoztam, akkor itt foglalkoznak a munkaórákkal is az Európai Bizottság dokumentumában. Ez erre mennyire, erre mennyire nyitottak a munkaadók? És következő kérdésem, hat különböző pénzügyi eszközt javasolt az Európai Bizottság különböző alapokból. Hogyan lehet ezeket felhasználni, hogyan lehet ezeket értékelni? Köszönöm. Én magam szeretnék még két kérdést feltenni. Az első, a fiatalokról beszéltünk, ebben egyetértünk. No de, ezek után hogyan látja ön az előrelépéseket, amelyeket a bizottságnak kellene javasolnia a gyakornoki kérdésben, a gyakorlatok kapcsán, hiszen ezzel kapcsolatban a bizottságnak konkrétabb javaslata is lesz. Mi néhányan azt gondoljuk, hogy hogyha össze akarjuk egyeztetni azt az igényt, hogy a fiataloknak ilyen gyakornoki státuszt kell felajánlani azért, hogy ezt az átmenetet tudjuk garantálni a, az iskola és a munka között, Hogyha ezt össze akarjuk egyeztetni azzal az elvárással, hogy nem akarjuk, hogy ebből szociális dömping legyen a munkaerőpiacon, akkor ezt nagyon komoly keretek közé kell foglalni, tehát minimum követelményeket kell európai szinten megfogalmazni a tagállamok számára. Ön is beszélt arról, hogy át kell, ezt, át kell ezt gondolni, ezt is ezt tesszük. Nos, hát most konkrétan Beszélhetünk-e akkor minimum követelményekről európai szinten? Ez egy nagyon konkrét kérdés. Második kérdésem. Emlékezhet még rá, hogy Mario Draghi, az Európai Központi Bank elnöke valamikor azt mondta, hogy az európai szociális modell már elavult, és hogy az európaiaknak másra van szüksége. Ön hogyan értelmezte ezt a javaslatot? ön szerint az ő szerepe, drági szerepe-e, hogy erről nyilatkozzon, és nem éppen ellenkezőleg gondolja -e ezt a kérdést. Mi szerint az európai szociális modell az, amely az alapvető érték az európaiak kezében. Például gondolhatunk itt egy tanulmányra, azt hiszem a Huffinger készítette, mindjárt majd megadom a pontos címet, már nem tudom, egy brit közgazdászról van szó, aki kimutatja, hogy hogyha a társadalomban a szociális párbeszéd megfelelő, akkor ott ez egy igazságosabb és hatékonyabb társadalom. Tehát éppen, hogy azon kellene versengenünk, hogy hol a legnagyobb az ilyen szociális modell kiépítettsége, és nem most kell ezzel felhagyni Európában. A harmadik kérdéssor Nos, az általam legjobban ismert országban egyértelműen mindig csak a növekedésről beszélünk. Már zárójelben erről ön is beszélt. Én nem hiszek ebben a modellben. Azt gondolom, hogy alapvető változások vannak és a jelenlegi foglalkoztatási problémákat, amelyeket meg kell oldanunk, nem lehet csak a növekedéssel megoldanunk. Két okból. Egyrészt a válság előtti időszakban nem sikerült létrehozni annyi munkahelyet, amely az európai gazdaság igényeinek elegendő lenne. Tudjuk, hogy a demográfia most leágazóban van, és nem lesz ennyi munkahely, ez igaz. De hogyha nem érjük el a 2%-os növekedést, akkor nem megfelelő a munkahelyteremtés. Ez az érvelés önmagában nem elég, mert nincsen mechanikus kapcsolódás a munkahelyteremtés és a növekedési ráta között. És hogyha ezt nem értjük meg, amíg ezt nem értjük meg, és nem valljuk be magunknak, addig nem fogjuk megoldani a foglalkoztatás kérdését a nyugati gazdaságokban. Másodszorban a növekedés melletti érvelés olyan monetáris helyzethez vezetett, amely teljesen kontraproduktív. Hogyha a növekedést akarjuk támogatni, és én egyetértek, hogy rendkívül nagy nyomás alá helyezzük az Európai Központi Bankot, hogy ne legyen túlságosan ö, ala, magas a kamatláb, mert különben azzal negatív hatása lehet. Nos hát ilyen alacsony kamatláb soha nem volt, mint amilyet most használunk, és valójában ezen alacsony kamatlábak nem adják meg a problémát hogyha valakinek van lehetőség arra, hogy kölcsönt vegyen fel, akkor ilyen alacsony kamatlábbal ő ezt felveszi és spekulálni fog, nem pedig reálgazdaságot fog építeni. Amikor reálgazdaságról beszélünk, akkor erre oda kell figyelni. Nos, a harmadik kérdése kapcsolatban egyetérthetünk-e abban, hogy kimondjuk, hogy a növekedés melletti érvelés, hogyha ezt nem ö, támasztja alá egy olyan orientációs kapacitás, vagy befolyásolási kapacitás, amely a gazdaság finanszírozására hat ki, akkor ez önmagában nem fogja a gazdaság igényeit kielégíteni, egyebek között a munkahelyteremtés szempontjából is. Ön is kimondta, és én egyetértek, hogy a munkahelyteremtés kérdése rendkívül fontos. De, hogyha azt gondoljuk, hogy az elegendő és elengedhetetlen feltétel egyedül az, hogy növekedés legyen, szerintem ez csapda, és remélem, hogy ezzel kapcsolatban ö, még tovább gondolkozhatunk azért, hogy másfajta stratégiát tudjunk ö, kidolgozni, amely reményteljesebb. Úgy láttam, hogy nincsen más, aki szót kért volna, úgyhogy akkor kérem, hogy most válaszoljon a feltett kérdésekre, egy negyed órája van erre. Remélem ez elég lesz. A kérdéseik, az önkérdései kicsit megbonyolítják ezt a feladatot, elnök asszony. Hát csak azért akartam biztosítani, hogy jó emlékekkel menjen el innen. Mindent megteszek, ami tőlem telik. Les membres de la commission... A szakbizottság tagja is remélem lehetővé teszik számomra, hogy a második elnök asszony által feltett kérdéssel kezdjem, hiszen alapvető fontosságú erre a kérdésre és érrendszeremre is megválaszolni. Tehát ezért alapvetésként elmondanám. Nem élnék megjegyzéssel a, azzal kapcsolatban, amit az Európai Központi Bank elnökéről mondott elnökasszony. Ugyanakkor a makrogazdasági párbeszédben a, szociális partnerekkel, a tanácsal, a biztos, bizottsággal és az Európai Központi Bankkal kapcsolatban sok mindent megfogalmazunk, igen, gyümölcsöző az eszmecsere e párbeszéd során. A megjegyzésére válaszként azt mondanám el, hogy a Business Europe-ban mi az európai szociális modellt védjük. Mi ezt már elmondtuk, újra elmondtuk, számos alkalommal le is írtuk ezt, ehhez viszont még két dolgot teszünk hozzá. Először is létezik egy európai szociális modell, ez azt jelenti, hogy amikor megvan a növekedés, akkor a növekedés gyümölcseit a szolidaritás fokozásával kell kiteljesíteni másrészt pedig természetes, hogy ez az európai szociális modell 27 különböző szociális rendszerben testesül meg az egyes tagállamokban. Belgaként jól ismerem a belga ö, szociális modellt, alapvető ö, kérdésekben is a közvetlen szomszédainktól eltérő a belga szociális modell és más tagállamok modellje. Ennyit a kérdéssel kapcsolatban. Második gondolatom pedig valószínű, hogy Drági úr is azt akart esetleg mondani, hogy valóban át kell tekinteni egyes pontjaiban ezt az európai szociális modellt, hiszen az adatok alakultak. A várható élettartam Európában megváltozott, a családok igényei, a társadalmak önmagukban is megváltoztak. Ezen aspektusokat tehát figyelembe kell venni, akkor, amikor a tartósnak kívánt rendszert fenn akarjuk tartani. Tudom, hogy elnök asszony az előző ciklus alatt a gazdasági szakbizottság elnöke volt, így szakavatott személyhez szólok, tudom, hogy a növekedés alapvető fontosságú, de nem bármilyen növekedésről van szó, hiszen a gazdaságok is változnak. Alkalmam volt múlt pénteken Genfben Pascal Lamival találkozni egy értekezleten, ahol ő is kihangsúlyozta, hogy milyen veszélyeket rejt magában Európában a növekedés meg nem léte, amikor a világ egyre globálisabbá válik, és ha kereskedelmi síkon hasonlítjuk össze Európát más régióival a világnak, akkor bizony igen fontos. De ha az előző, még a válság előtti időkre gondolok, akkor munkahelyeket teremtettünk, akkor, amikor a vállalatoknak lehetőségeik voltak, hogy felfutó pályára, növekedési pályára álljanak, hogy milyen arányban hoztak létre közvetlen vagy közvetett módon a vállalkozások munkahelyeket, az egy külön kérdés. De úgy gondolom, hogy szinte mindenki egyetért abban ma, hogyha az államháztartást szanálni akarjuk, akkor a jövedelmeket kell fokoznunk. Persze ezt megoldhatjuk a fiskális aspektusokon keresztül, de ha csak és kizárólag adó lépésekkel élünk, akkor az nem lesz tartós. Több munkahelyet kell hozla létrehoznunk, főleg olyan országokban, ahol a munkanélküliség aránya igen magas annál is inkább bizonytalan a helyzet. Éljünk Németország példájával. Tudom, hogy Németország egy referencia ország, de hát a legnagyobb európai gazdaságról van szó, és bizonyos értelemben már letette az asztalra Németország a, a saját érveit ott csökken a munkanélküliség, a foglalkoztatás aránya növekszik, a nagyországok között a növekedés aránya a legjelentősebb Németországban. Én azt gondolom, hogy ezen a példán keresztül bizonyos összefüggéseket lehet megfogalmazni, és a reálgazdaság, amiről ön is szólt, és semmilyen értelemben nem üt ez engem szíven, hiszen valóban nekünk is érdekünk, hogy a reálgazdaságot fejlesszük és elnök asszony, én a pénzügyi ágazatról is beszélek, amikor a gazdaságról beszélek, mert hogyha a pénzügyi ágazat nem működik, akkor a gazdaság egésze sem működik. Mi a spekuláció ellen vagyunk, ellene vagyunk minden olyasminak, ami arra irányul, hogy a pénzügyi ágazat túlkapásokkal éljen. Erre persze még visszatérhetek. Krisztensen asszony kérdésére a növekedési csomagról, és mindaz, ami ezzel kapcsolatban az alapvető vitáról szól, a, amelyet már lefolytattunk a szakszervezetekkel és politikai síkon is, és itt a tisztelt házban is a növekedésről és a megszorításokról. Valóban arany középutat, egyensúly helyzetet kell találnunk az biztos, hogy csökkentenünk kell az állami deficitet. Belg, belgaként tudom, miről beszélek. A 80-as, 90-es években mit kellett volna már megtennünk. Ugyanakkor Szükségünk van olyan növekedési feltételek, intelligens növekedési feltételek megteremtésére, ahol egyes országoknak nagyobb mozgástere van, mint másoknak. Ez magától értetődik, és ez abból következik, hogy a helyzet olyan, amilyen. És ahhoz, hogy ezt elérjük, és ahhoz, hogy másoknak is megválaszoljak valóban. Szükségünk van olyan feltételek megteremtésére, amelyben a magánbefektetések megvalósulhatnak. Vannak olyan területek, ágazatok, és utaltam már például a digitális ágazatra, de az energiaágazatra is gondolhatunk, ahol szükségtelen az állami befektetés, óriási befektetési szükségletek, beruházási szükségletek vannak, de ha a politikai keret és a szabályozási keret megfelelően került felállításra, hogyha a bizonyosság megvan arról, hogy amit, amit beruháznak a magánágazatból, az védhető, megőrizhető, akkor meg lesz ez a beruházás. Nem csak adó növelésen keresztül lehet a feltételeket megteremteni a fejlődéshez és a növekedéshez. Ami a rugalmas biztonságra vonatkozó kérdést illeti, tudjuk, miről beszélünk. Tudjuk, mire van szükségünk? Igen. Megfelelő egyensúlyra van szükségünk, persze nem tartunk még ott, és meg kell vitatnunk azt, hogy milyen értelemben nem jó még ez az egyensúly helyzet, hol lehet még finomítani ezen az egyensúly helyzeten. Számos olyan területet tudunk a szociális védelem területén, ismétlem, ahol fenn kell tartanunk a szociális biztonságot, mármint a, a flexicurity de a nyugdíjrendszerben, a munkaerőpiac aktiválásában, a különböző munkaszerződések típusaiban meg kell tartanunk a különböző munkaszerződések típusait. Egy aspektusra hadd utaljak, hiszen nemrégiben egy esemény történt, egy munkaerő ki kikölcsönző irodával kapcsolatban szabályozni kell ezen ügynökségeket, de számos olyan munkahely létezik, ahol csak az ilyen az ilyen munkaerő ügynökségeken keresztül képesek a munkavállalók belépni a munkaerőpiacra. A több mint a fele az ilyen ö, munkavállalóknak, akik először ö, határozott idővel kikölcsönzött munka ö, erőként kerülnek be a piacra, több mint a felük aztán tartós munkaszerződést is aláírhat, és a munkaerőpiacon marad. Aztán a, sze, a szegénységre került történt utalás, és a tisztességes, méltányos munkabérre valóban én általában szólhatok a munkaadók véleményéről, de kivételek mindig vannak, és az ilyen kivételeket persze nem támogatjuk, de mi úgy gondoljuk, hogy egy munka, munkának tisztességes, minden munkát tisztességes bérrel kell megfizetni, aztán, hogy mit nevezünk tisztességes bérnek, nos hát az megint más kérdés, de a méltó munka minimális bér esetében úgy gondoljuk, hogy a minimálbér az már egy méltó bérezés. A szegénység elleni küzdelem, amely a 2020-as Európai Stratégia egyik zászlóvivője, valóban át kell gondolnunk, hogy hogyan lehet legjobban elérni e célt. Hogyan? Úgy, hogy lehetőséget biztosítunk az emberek számára. Arra, hogy munkájuk legyen. Persze elvben mi soha nem fogjuk megvédeni azt a gondolatot, hogy úgymond azok, akik dolgoznak, szegénységben maradjanak az én pályafutásom alatt is ö, ö, láttam olyan példákat, ahol egy, egy egyetlen munkából ö, való munkabér nem elég ahhoz, hogy például családot, gyermekeket tartson el egy munkavállaló. A társadalomnak meg kell találnia a lehetőséget arra, hogy ö, ö, megfelelő munkáját megfelelő bérezést kapjon. Ami Cornelissen asszony kérdését illeti arról, hogy a készségek nem felelnek meg mindig a munkahelyeknek, nos hát itt az oktatásra, képzésre gondolok, és az intervencióra úgymond szükség van-e? Hát komoly kérdés ez. Meg kell találni a kapcsolatot, az összefüggést a gazdasági szereplők között, valamint az oktatási képzési közösség között. A bizottság néhány évvel ezelőtt már igen jó kezdeményezést bocsátott útjára ezzel kapcsolatban egy olyan fórumon keresztül, hogy az, egy, az egyetemeket és a vállalkozásokat hogyan lehet egy asztalhoz ültetni, hogy hogyan lehet közelebbről közösen együtt dolgozniuk e kérdésen. Más szintű oktatások, középfokú képzés is mindenképpen olyan terület, amelyeket fontos még körüljárnunk. A bérekkel kapcsolatban még azt szeretném kiemelni, hogy Németországban a bérek átlagosan 4%-ban növekedtek egy megállapodást követően, és figyelembe kell ezt venni ez mindig a kollektív szerződéseknek hála történt, úgyhogy a kollektív szerződések a szociális párbeszéd részét képezik. Őri úr, a legnagyobb mennyiségű munkahelyek megteremtése magától értetődő célunk, és kiemeljük mi magunk is abban az álláspontunkban, amelyet a magánbefektetésekről, beruházásokról fogalmaztunk meg. Eljött ma az ideje annak, hogy a magánberuházások idejét írjuk, és mindennel ösztönöznünk kell a vállalatokat arra, hogy ezt megtegyék nem úgy, hogy az adónyomást fokozzuk aránytalan módon, hanem úgy, hogy fejlődési pályára állíthatjuk ez, ezen ágazatot. Meddig tudunk elmenni a magánágazat szempontjából egyes célirányos területeken. Hát ez vitatárgyát képezi, ami az egészségügyi ágazatot illeti, ahol mm, együttműködésre van lehetőség a magán és az állami ágazat között a terhek, kis és középvállalatok terheinek csökkentése valóban a KKV-k kreálják a legtöbb munkahelyet, és ezt figyelembe kell venni, de úgy, hogy a további közepes méretű és nagyméretű vállalatokat nem helyezzük hátrányos helyzetbe ezen keresztül. Jeszka Fleszka asszony. Nek válaszul valóban utaltam már rá, amikor azt mondjuk, hogy, és legtöbb esetben azt mondjuk, hogy a munkaerő költségét csökkentjük, ezzel nem azt mondjuk, hogy a béreket csökkentjük. Vannak olyan országok persze, ahol esetleg ezzel az érvel élhetnek, de ezt újra kell kalibrálnunk, hiszen itt a megszorító intézkedések nem szolgálhatják a bérek csökkentésének célját. A különböző típusú szerződésekkel kapcsolatban részben már megválaszoltam a kérdésekre, ami pedig a képzést illeti valóban. A legfontosabb eleméről van szó a témának, és a nemzeti szinten is van még mit tennünk annak érdekében, hogy közelebb hozzuk az oktatási, képzési, valamint a munkadói közösségeket egymáshoz, és bizonyos űrt még be kell töltenünk e téren. A pénzügyi eszközök felhasználásával kapcsolatban a KKV-knál egy kicsit ö, proceduriális, nehézkes megvalósítanunk, de mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a különböző administratív terheket csökkentsük, hiszen ezzel tudjuk előrevinni a szociális ágazatot is, oly módon is például, hogy a kettős ö, ö, oktatási és ö, szakgyakorlatok, szakmunkás és szakképzési gyakorlatok megvalósítását előre vigyük. Elnök asszony, ami a gyakornokságot illeti, én nem gondolom, hogy szociális dömpingként kellene nevesítenünk a szakmai gyakorlatokat. Nemzeti szinten akár a szakmai gyakorlatokra gondoljunk, akár más szociális szakterületi területre, a minimális feltételekből még a szakszervezetek sem akarnak, mert a feltételek annyira eltérőek tagállamonként, hogy sem Benedett Szegol asszony, sem pedig mi nem kaphatnánk tárgyalási mandátumot ilyen minimális feltételekről való tárgyalásra. Elnök asszony, ami az európai szociális párbeszéd korlátaitról hallott megállapítást illeti, hát ezzel zárnánk akkor a mai eszmecserét, és úgy tűnik, hogy az ön részéről ez az utolsó találkozó, hosszú évek során itt és más fórumokon is mindig élénk, mélyreható és gyümölcsöző vitát folytattunk. Az ön felelőssége igen jelentős volt annak irányába, hogy valamit, amit akkor hogy is hívtunk, a Business Europe-ot hogy is hívtuk, az UNIC-nak hívtuk, még e, igazgató is elfelejtette, én viszont nem, igazgató szerint ez jó jel, Elnök asszony szerint komolyan hozzájárult igazgató úr az európai szociális párbeszéd megszületéséhez, és aztán a szociális partnerek eszmecseréjét tag, tagországonként is tovább táplálta, és sok sikert kívánok személyes és európai ö, ö, pályafutásához is. Elnök asszony köszönetet mond a tolmácsoknak, a tolmácsok pedig a figyelmet köszönök, és 15 órakor folytatjuk a ciprusi delegációval. Köszönöm.